colleagues, um, if you don't mind, I'm going to... Kedves kollégák, ha nem bánják, elkezdem ma időben, mert a vendégeknek is eh, távozniuk kell, és szeretném bevezetni azt a szokást, hogy időbe kezdjük az üléseket. Megköszönöm azoknak, akik időben érkeztek a belső biztonsági stratégiánk a mai nap fő témája, és el is kezdjük az első napi rendel, amely a mm, rendvédelmi együttműködés a belbiztonság területén ma délelőtt Pianti Dózi úr van itt nálunk, a Kozinak a az elnöke az olasz elnökség alatt, és Wainwright úr, az Európol igazgatója is itt van. Ahogy a kollégák is tudják, a biztonság egy olyan kérdés, amely rendkívül fontos, és a szóbeli kérdés előtt, hogyha e, ezt a vitát megtartjuk, akkor horizontálisan látni fogjuk a, azokat a tevékenységeket, amelyek operatív szempontból a belbiztonsági munkánkat kiadják. Tehát először meghallgatjuk eh, Piantedózi urat, aki az Operatív Együttműködés Állandó Bizottságának az elnöke, ez a COZI, ezt a szerződés 71. cikke alapján hozták létre. Ez egy állandó bizottság a tanácson belül, amelynek célja, hogy a belbiztonság területén az operatív együttműködést előmozdítsák és megerősítsék az unión belül. Emlékeztetném a kollégákat, hogy ennek célja az volt, hogy koordináljuk a tagállami hatóságok fellépéseinek koordinálását. Ami minket illet, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek információkat kapnak a kozi munkájáról. Piantadózi után Piantodózi úr után fogunk hallani Wainwright úrtól egy előadást, ő az Europol eh, igazgatója. Ő konkrét eh, operatív együttműködésről fog beszélni, nevezetesen az Archimedes műveletről, amely az eddigi leg eh, nagyobb eh, szervezetbűnözés elleni fellépés volt az EU-n belül, amelynek során ezer gyanúsítottat tartóztattak le egy művelet keretében. Először Piente Dózi úrnak adom meg a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, tisztelt uh, Libe szakbizottsági képviselők, mindenkinek jó napot kívánok. Először is köszönetet kell mondanom a meghívásért, hogy itt uh, megtarthatom ezt a meghallgatást ezelőtt a uh, nagyra becsült közönség előtt. Mateo Piantadozi vagyok, a főigazgató helyettes az olasz belügyminisztérium közbiztonsági részlegénél az olasz rendőri erőket koordinálom. Itt most a az Európai Unió belső biztonsági bizottságának elnökeként fogok beszélni, és nagyon hálás vagyok a Libe szakbizottságnak, hogy alkalmat adott itt, hogy bemutassam ezt a programot a 27 másik tagállambeli kollégám nevében is, akiket az úton is üdvözlök. Ahogyan az elnök már elmondotta, a COZIT 2010-ben hozták létre, miután az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatályba lépett, és az a feladata, hogy megkönnyítse az operatív együttműködést a tagállamok és az uniós ügynökségek között. Tehát ez egy viszonylagosan fiatal testület, és ahogyan az elnök úr is emlékeztetett rá, a 71-es cikk határozza meg ennek a testületnek a működését, valamint a 2010-es tanácsi határozat. A ö, napi rendünket folyamatosan a biztonsági, belbiztonsági fenyegetésekhez igazítjuk. Kozi az a testület, ahol a belbiztonsági vezetők az Európai Unión belül találkoznak, annak érdekében, hogy a főbb fenyegetéseket azonosítsák, amelyek a belbiztonságot sújthatják, és ezeket megelőzzék a Policy Cycle eszköze révén, amiről majd az Európol igazgatója fog szólni. Célunk az is, hogy az operatív együttműködést a tagállamok között előmozdítsuk, valamint megerősítsük az együttműködést az uniós ügynökségek között, amelyek különböző jogcímeken foglalkoznak a belbiztonság témájával. Ezen kívül megerősítjük a kapcsolatokat a belső biztonság, illetve az Európai Unió belső biztonságának külső vetületei között. A tanácsnak szolgáltatunk értékeléseket is a belső biztonság témájában. A bizottság megalakulása óta együttműködtünk az Európai Bizottsággal és az egyes ügynökségekkel, hogy létrehozzuk azon mechanizmusokat, amelyekkel tervezni, koordinálni és nyomon lehet követni az európai operatív tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik a belső biztonságot sújtó legsúlyosabb fenyegetések leküzdését. Így módon koordinálni tudjuk az egyes tagállamok reakcióit az uniós válaszokkal. A szerződés azon cikk, amely létrehozza a COZIT, az előírja, hogy a COZI beszámoljon tevékenységéről az európai és a nemzeti parlamenteknek. Nemrégiben elfogadtuk a harmadik jelentést, amely a 2013 júniusi, illetve 2014 júliusi időszakot fedi le, az ír, a litván és a görög elnökség ideje alatt. A COZI egy összekötő kapcsolat, kapocs az uniós ágazati ügynökségek között, valamint a rendőri hatóságok között a tagállamokban. Az együttműködésünk fő eszköze, ahogyan említettem, az úgynevezett policy cycle. Ez egy több éves multidisziplináris koordináció, amely a miniszter tanács stratégián alapul. A bejáratás időszaka után most a 2014-2017-es időszak programjával foglalkozunk. Itt alakítottuk ki az Archimedes tevékenységet, amelynek nincs előzménye az Unió és a tagállami hatóságok koordinációját, illetően a szervezet bűnözés elleni fellépésben. Erről a későbbiekben úgy vélem, hogy eh, Van Wright eh, igazgató úr fog majd szólni. A Policy Cycle-ről most nem szólnék, ezen szempontok már megjelennek a parlamentnek szolgáltatott jelentésünkben, csak néhány új elemre térnék ki, amelyek eh, a jelenlegi elnökségi évet jellemzik. Ahogyan már említettem, a kozi egyik jellemzője az operatív jelleg, amely különösen azon képességet jelenti, hogy a munkaprogramjainkat a belső biztonságot sújtó fenyegetésekhez igazítsuk, és új konkrét válaszokat dolgozunk ki ezen fenyegetésekre. Júniusban a minisztertanács elfogadott egy dokumentumot a kozi jövőjével kapcsolatosan, ahol is a bizottság azonosította a fő kihívásokat és ezek leküzdésének módozatait. A főbb témák között van mindenek előtt a terrorizmus. Nos, ezen szociális, de különösen bűnügyi jellegű jelenséggel szemben a Kozzinak lehetősége van a tanács egyes specializált csoportjait segítve beavatkozni, mint a Foreign Fighters. Így egy multidisziplináris hozzájárulást tudunk tenni ezen probléma leküzdéséhez, megkönnyítjük a koordinációt az egyes szereplők között, és foglalkozunk a radikalizáció jelenségével, és megerősítjük a biztonság és védelmi politika szereplői közötti kapcsolatot. A másik téma az ügynökségek közötti együttműködés. Különböző ügynökségek léteznek, amelyek a belbiztonság témájával foglalkoznak, és amelyek különböző szereplőkkel, intézményi szereplőkkel folytatnak párbeszédet, illetve a tagállami szereplőkkel. A COSI monitorozza ezen együttműködést, és ellenőrzi az információcserét az egyes ügynökségek között. Természetesen mindezt a hatályos jogi keretek között teszi az adatvédelemre vonatkozóan. A másik téma a bel- és külső biztonság kérdését illető együttműködés, ez szintén alapvető dolog, és az olasz elnökség egyik prioritása. Az unió biztonsága, különösen a belső biztonság egyetlen, a polgároké, az alapvető jogoké, az európai intézmények és tagállami intézményeké, valamint a gazdasági érdekeké. Bármiféle belső vagy külpolitika az Unióban, amikor a biztonságkérdésével foglalkozik, akkor az alapvető elvek és célok, amelyeket elérendőnek tűzke, azok azonosak kell, hogy legyenek. Noha különböző módozatokon kezeljük ezeket a témákat, és különböző felépésekkel. Ez a téma alapvető jelentőség a bizottság szempontjából, és a külpolitikai témák esetében is a biztonság mindig alapvető szerepet játszik. Gondolok itt például a bővítési és szomszédságpolitikára politikára nagyon fontos a külügyi szolgálattal való kapcsolat, és a kül- és biztonságpolitikai vetület. Az alapvető elv, amit tekintetbe kell vennünk, az az, hogy az unió biztonságát érintő fenyegetések eredete külföldön van, gyakran olyan térségekben, amelyek destabilizáltak, vagy akár háborús régiók, vagy az illegális kereskedelem, avagy a szervezett bűnözés legagasztóbb jelensége is ezen térségekből származnak, gondolok itt a heroin kereskedelemre, a fegyverkereskedelemre, vagy azon szervezett bűnözői csoportokra, akik az illegális kereskedelemmel élnek vissza. A globális világban globális kihívásokkal nézünk szembe, és bizonyosan a válaszok is csak általánosak lehetnek ezen kihívásokra. Éppen ezért alapvető jelentőség a belső együttműködés, illetve a következetesség az összes eszköz tekintetében az unión belül, valamint a külső együttműködés a harmadik országokkal. Egyes konkrét fellépésekre utalnék, amelyeket elnökségünk alatt végrehajtottunk, mindenek előtt az Interpollal való együttműködés, amely valóban globális főszereplője a nemzetközi rendőrségi együttműködésnek. Az októberi minisztertanács elfogadott egy kozi javaslatot, amelynek az volt a tartalma, hogy az Interpol adatbankjainak felhasználását tegyünk hatékonyabbá az unió külső határain történő ellenőrzésekkor. Szinergiákra van szükség az Európai Unió polgári missziói és az olyan e- ügynökségek munkája, mint az Europol és a Frontex között. Erről a fontos témáról egyébként ma még a Biztonságpolitikai Bizottság nagykövet Ségi képviselőivel is beszélünk majd későbbiekben a mai napon. Éppen ezért elnézésüket kérem, hogy el kell majd hagyjam az ülést, hiszen ezt az ülést fogom majd elnökölni a mai napon. A bizottság és a hatóságokkal való együttműködés nagyon fontos, a bűvétisi politikár mm, hatály alá tartozó országokban. Tegnap vitáztunk a bizottságon belül a bizottság országjelentési eredményeiről a nyugat-balkáni országokban. A bizottság jelentéseiben kimutattunk néhány térséget, illetve kritikus jelenséget a nemzetközi egyet, rendőri együttműködést, illetően ezen országokkal, és megpróbálunk most operatív együttműködési formákat kialakítani, hogy ezen a kritikus jelenségeket leküzdjük. Egy másik konkrét fellépésünk a különböző munkamódszerek meghatározása. A COSI egy csúcsbizottság az Európai Unión belül, technikai jellege van, tehát meg kell őriznie bizonyos operatív sajátosságokat, hogy képes legyen hatékony válaszokkal szolgálni. A bizottságon belül létezik egy állandó figyelem, amely jel a munkamódszereket követjük, hogy gyors és hatékony válaszokat tudjunk adni a kívásokra. Az utolsó szempont, amire itt szeretnék kitérni, illetve felhívni a tisztelt képviselők figyelmét, a kozi szerepe az új biztonság, belbiztonsági stratégia kidolgozásában. Ahogyan az igazságügyi belügyi tanácson is megállapodtak a miniszterek júniusban. A Belbiztonsági Bizottságnak egyre inkább egy hivatkozási pontként kell szolgálni a minisztertanácsok számára minden egyes kérdésben, amelyek operatív jellegűek, és amelyek a belbiztonság kérdéséhez kapcsolódnak, valamint a tagállamok rendőri erői közötti együttműködéshez. Ezen okból a COZI az olasz elnökség ideje alatt koordinálta az egyes tanácsi csoportok munkáját a tanács következtetéseinek kidolgozásában az új belbiztonsági stratégiára vonatkozóan. A júniusi Európai Tanács felhívta arra a figyelmet, hogy szükség van egy új belbiztonsági stratégia kidolgozására, a parlamentet, a tanácsot és a bizottságot egyaránt bevonva ebbe a munkába. A tanács inputja egy végkövetkeztetési dokumentum, amelyet tegnap fogadott el a COZI, és amely majd a decemberi minisztertanács elé fog kerülni. A kozi olasz elnöksége, amely kidolgozta az eredeti tervezetét ezen végkövetkeztetéseknek, és a tárgyalásokat is koordinálta, egyes alapvető elvekre hívta fel a figyelmet. Az első, annak szükségessége, hogy egy politikai jellegű dokumentum szülessék, amely viszonylag rövid és stratégiai értékkel bír, felhívja a figyelmet a fő globális jellegű elvekre nem akartunk bűncselekmény listát összeállítani, amin dolgoznunk kell, hanem inkább egy módszertant akartunk kidolgozni az egyes bűnügyi jelenségek tekintetében, amelyekre összpontosítanunk kell. A másik elv a, az új stratégia szerkezete volt, mely a következő. Mindenek előtt azonosítani kell a fenyegetéseket és kihívásokat, mégpedig a policy cycle-en keresztül. Aztán egy multidisziplináris módszertant kell kidolgozni az egyes jelenségekre, amely a megelőzésen és a jelenségek elébe menetelén alapul, eszme cserén, cserén keresztül és új technológiák alkalmazásával, oly módon, hogy a kutatás ágazatával is együttműködünk. Ezt nagyon fontosnak tartjuk a jövőt tekintve. A nyomozásokat, az eljárásokat is koordinálni kell az Európol és az Eurojust bevonásával, más stratégiákkal, a tengerészetivel, a kábítószerügyével, a ügyével és a terrorizmus ügyével is koordinálnunk kell, és itt van még a konszolidáció és a végrehajtás a fennálló jogi keret esetében, ahelyett, hogy új jogi eszközöket hoznánk létre. A struktúra másik eleme az, hogy a stratégia a belbiztonság és külbiztonsági jelentésen alapul, nagy hangsúlyt helyeztünk az operatív jellegű együttműködésre is a harmadik országokkal, különösen azon országokkal, amelyek származási országok vagy tranzitországok a belbiztonságot érintő fenyegetések tekintetében. Különösen a bevándorlási kérdéseket illetően, de nem csupán ezen kérdéseket illetően. Kiemeltük annak szükségességét, hogy követe, következetes felépést kell alkalmazni valamennyi uniós szakpolitikát illetően, amikor a biztonságról szólunk nagyobb együttműködésre van szükség a tagállamok nagykövetségei illetve az uniós delegációk között, valamint a különböző helyszíni szereplők között, így például a rendőrségi missziók között. Végezetül, és ez a végkövetkeztetésem, a dokumentum külön figyelmet fordít az alapvető jogok témájára. A belbiztonsági stratégiának hozzá kell járulnia ahhoz, hogy egy olyan környezet jön létre, ahol védik a polgárokat, és tiszteletben tartják jogaikat. A civil társadalom hozzájárulásával dolgoznunk kell azon, hogy elérjük a szociális inkluziót és kohéziót, és ezen a területen az olasz elnökség azt javasolta, hogy az alapvető jogok ügynökségét erőteljesebb mértékben támogassuk. Két ülés alkalmával is én hívtam meg először ezen ügynökséget, hogy vegyen részt a kozi munkájában. Mégpedig azért, mert szerintünk nyomon kell követni a belbiztonság és az alapvető jogok tiszteletben tartásának egyensúlyát, és ezek ellentétbeállítását el kell kerülni úgy véljük, hogy ha fenyegetések ellenében fellépünk, ez a polgárok alapvető jogainak megerősítéséhez járul hozzá, mely alapvető jogokon alapszik maga az Európai Unió. Azt tartom kívánatosnak, hogy a kozi fellépés, ahogyan ezt bemutattam, mindenki egyetértésére talál itt a tisztelt szakbizottságon belül, és továbbra is várom kérdéseiket, javaslataikat. Köszönöm a figyelmet. want to thank you very much for that. Köszönöm szépen ezt az előadást. Ahogy önt hallgattuk, nyilvánvalóvá vált, hogy sokkal gyakrabban kellene meghallgatnunk önöket a különböző témákról. Több mint egy éve jártak itt utoljára most anélkül, hogy elébe mennék annak, amit a kollégák kérdeznek, vagy Wainwright új erőadásának, teljesen nyilvánvaló, hogy amikor legközelebb jönnek, akkor a különböző operatív leágazások szerint kell elkülöníteni a témákat. Nem akarom persze nem akarok elébe menni annak, amit a kollégák mondanak, vagy kérdeznek majd Wainwright úr után. Rob Wainwright fog a másik operatív aspektusról beszélni. Nyilván beszélő több dologról is, de leginkább az Archimedes műveletről, ami a legnagyobb koordinált szervezet bűnözés elleni fellépés volt az Európai Unión belül. Köszönöm. Mr. Chairman, thank you. Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Piantadozi úr, köszöntöm a kollégákat is. Egy rövid áttekintést szeretnék adni az Archimedes műveletről. Szeretném illusztrálni, hogy az Európai Unió Policy Cycle-jét hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban. Egy rövid videót szeretnék bemutatni erről a műveletről. with no sound. As you know, are highly technically proficient at Europe. Tudják, hogy az Europolnál technikailag nagyon profik vagyunk, ahogy azt láthatják, a szervezet igazgatója is ezt bemutatta. Nos, engedjék meg, hogy akkor röviden szemléltessem, hogy mennyire professzionális ez a művelet. Szeretném elmondani, hogy a Policy Cycle hogy működik. Ugye a hágai központunkban folyik a koordináció. Néhány hónappal, héttel ezelőtt történt mindez. 25 ezer rendészeti rendőr vett ebben a műveletben részt Európa szerte, tehát ez egy nagyon koordinált művelet volt egy nagy erőfeszítés követett Európa részéről. Egy koordinált, koordinált műveletekről volt itt szó, 300, több mint 300 egymáshoz kapcsolódó művelet Európa és más országok különböző 260 különböző helyszínein, határátkelő helyeken, pontokon, kikötőkben és más helyszíneken. Az információink szerint Valószínűleg ez volt a legnagyobb horderejű koordinált fellépés a szervezett bűnözéssel szemben Európában, és ez egy nagy mérföldkő is, ugyanis összehangolt fellépést tudunk így biztosítani azzal a szervezett bűnözéssel szemben, amely nagyon komolyan sújtja a társadalmainkat. Európa szerte jelentős mértékben sikerült lefoglalni kábítószereket, és az illegális migráns szervezeteket is. Kilenc napig tartott ez a művelet szeptemberben Európa szerte. Egy központot hoztunk létre Hágában, a központunkban, ahonnan folyt ezen művelet koordinációja. 1500 információra és hírszerzés információra vonatkozó kérelmet kezeltünk. Jelen pillanatban elmondhatjuk, hogy ez a kilenc napos művelet eredményeképpen több mint 1500 gyanúsított szemét tartóztattunk le, 600 kg kokain, több 100 kg heroint, kanabiszt sikerült lefoglalni, és hamisított termékeket, köztük gyógyszereket, több mint 1400 illegális fegyvert sikerült szintén lefoglalni. Az emberkereskedem 200 áldozatát sikerült azonosítani, főleg európai állampolgárokról volt szó. Több mint 100 embercsempészt tartóztattunk le, akik az interneten keresztül toboroztak fiatal nőket és járműveket is lefoglaltunk. Említettem, hogy mind a 28 tagállam részt vett ebben a műveletben, valamint egyéb partner országok is, mint Kolumbia, Svájc, Norvégia, Ausztrália, az Egyesült Államok, Szerbia, az Interpol és más euró, európai ügynökségek szintén szerepet vállaltak, mint például a Frontex, de a Eurojust is. Ami a prioritásokat illeti, amelyek a amelyeket a Kozi elnöke is említett, nos, ezekre is kitértünk, és éppen ezért szeretnék gratulálni annak a több mint ezer rendészeti tisztviselőnek a tagállamokban és a partnerországokban, akik hozzájárultak a művelet sikeréhez. Ez az ő sikerük volt és szeretnék tisztelegni több száz Európol tisztviselő munkája előtt is, hiszen ők is megkönnyítették ezt a sikert, és hozzájárultak a művelet eredményeihez. Elmondhatjuk, hogy ez egy rendkívül nagymértékű siker az európai politikai ciklus szempontjából, amire Ilyen Tedózi úr is utalt. Amikor ezen új szakpolitikai rendelkezéseket kidolgozta a belga elnökség, és amikor ezeket elfogadták, és amikor a rendészeti alkalmazottak áttértek a végrehajtásra, a kozi vezetésével, akkor két aspektust helyeztünk előtérbe. Először is az együttműködés szintjét növelnünk kellett az illetékes európai hatóságok között, hogy a rendészeti közösség a korábbinál egységesebben lépjen fel. Másodszorban pedig fontos volt, hogy a stratégiai céljainkat operatív eredményé változtassuk. Ez nem pusztán egy stratégiai dokumentum volt, hanem egy eszköz, amely által konkrét eredményeket tudunk felmutatni, és amelyek a polgárok és a társadalom biztonsága szempontjából eredményesek. Példátlan volt a végrehajtás és az eredmények is, úgyhogy azt hiszem mind a két feltételnek eleget tettünk. Kihívások és nehézségek persze megjelentek, felmerültek a művelet során, de tesztelni tudtuk azt, hogy a nemzetközi rendészeti szereplők kapacitása milyen, és mennyire tudnak egy ilyen összehangolt fellépésben részt venni az Európai Unióban. Még mindig folyik a tanulságok levonása arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan tudunk hasonló fellépéseket tervezni. Az Archimedes és száz egyéb határon átnyúló művelet, amelyre sor kerül az Európai Unióban, láthatóvá teszi, hogy képesek vagyunk hatást elérni, és a rendészeti közösség egyre, egyre nagyobb kohézióval bír. Azt hiszem, hogy rövid távon nagy eredményt értünk el. Ez a politikai ciklus még mindig egy új politikai kezdeményezés, de kezd működőképessé válni a Europol pedig a fő koordinációs központá kezd válni a rendészeti szolgálatok eh, munkája szempontjából Európában. Ugyanígy eh, egyéb partnerek, eh, mint például az Egyesült Államok is fokozottabb szerepet töltenek be. Hágában lassan, de biztosan folyik az európai központ kiépítése, és említettem, hogy hozzájárultunk ezen művelethez a Nemzeti Rendészeti Hatóságok sikeres részvételével együtt. Köszönöm szépen, Rob, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen röviden fogalmaztál, így akkor meghallgathatjuk a kollégákat is. Hallgassuk meg a képviselőket. Először is Kirkhope úr kap szót. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm, uh, elnök úr, és szeretném megköszönni mindkét előadónak az érdekes uh, előadásokat, elemzéseket, leírásokat. Én ebben a rövid megjegyzésemben Wainwright úr által elmondottakra reflektálnék az Archimedes-szel kapcsolatban, mert nagyon érdekes gondolat ez összekapcsolni ezeket a különböző szervezeteket, ahogy, ön, ahogy ő elmondta. Ezt én üdvözlöm, ugyanakkor arra lennék kíváncsi, hogy milyen hozzáadott értéke van annak, hogy ezek a szervezetek együtt működnek, nyilván egy ilyen komplex szervezeti felépítés kockáztatja időről időre a koordináció hiányát, és nem tudom, hogy hogy sikerült ezt a problémát megoldani. Úgy tűnik, mintha megoldották volna az eredmények, a több mint ezer letartóztatás, az illegális eh, drogok, illetve bevándorlás, eh, eh, lopott autók, nagyon sokféle bűncselekmény, amelyekkel általában a nemzeti rendőrhatóságok foglalkoznak, vagy éppen az Európol más esetekben. Tehát én azt szeretném tudni, hogy ennyi szervezet bevonása egy akcióba milyen hozzáadott értékkel bír. A másik pedig az állandóság kérdése kérdése. Ez egy művelet, eh, amelynek Archimedes volt a eh, neve. Eh, én, engem pedig az érdekel, hogy megmarad-e ez egy hosszú távú közös kezdeményezésnek, és amennyiben igen, akkor Wainwright úr tudja nekünk garantálni azt, hogy azok a strukturális megállapodások és együttműködési formák léteznek-e, amelyekkel ez folytathatható. Tehát permanensen a struktúrák megfelelnek-e a követelményeknek, illetve a hosszú távú elszámoltathatóság is megoldott-e. Köszönöm. Gomes asszony Anna következik. Köszönöm. Én a Kozi képviselőjétől kérdezném, feljegyezve azt, hogy elemzési megközelítés szükséges a bel- és külbiztonsághoz, mert a határok eltűnésével, illetve a veszélyek típusainak megváltozásával ez látszik szükségesnek. Emellett ön beszélt arról is, hogy az új belbiztonsági stratégia milyen módon hat ki a tagállamok közti együttműködésre Nemrég tartottunk egy másik meghallgatást, ahol elhangzott az, hogy az együttműködés még komoly problémákkal küzdik, különös tekintettel a titkos szolgálatok közti együttműködésre, de a rendőri és egyéb szervek közti együttműködéssel is vannak problémák. Itt nem csak az európai szintre gondolok, hanem még a nemzeti szinten belül is vannak együttműködési problémák a különböző szervek között. Én Portugáliát ismerem legjobban, és tudom, hogy a gazdasági válság drámai mértékben csökkentette eh, ezen szolgálatok és szervek képességét, eh, hogy reagáljanak eh, a problémákra, illetve hogy együttműködjenek egymással. Mit tesznek a koziban különös tekintettel az európai intézmények eh, elvárásaira, eh, mert ugye ezek eh, az intézmények, különösen az Európai Bizottság a gazdasági ügyekkel kapcsolatban nagyon komoly megfogalmazásokat, nagyon komoly elvárásokat fogalmaz meg, hogyan tudják rávenni ezeket a különböző intézményeket és szerveket, hogy együttműködjenek mégis mondjuk a belbiztonság területén. És itt nem csak az ön által említett veszélyekre gondolok, hanem másfajta veszélyekre is, eh, amelyek eh, a különböző külső válságok miatt következnek be. Itt gondolok például az orosz légtérsértésekre, vagy a kritikus infrastruktúránkat érő, érő fenyegetésekre. Ez ugye gyakorlatilag egy légvédelmi kérdés is egyben, mármint az első. A Wainwright úrhoz pedig azt a kérdést intézném, hogy Ön felsorolt egy csomó bűncselekmény típust. Mennyiben fontos a pénzmosás elleni fellépés, milyen mértékben fontos a pénzmosás elleni fellépés abban, hogy fel tudjunk lépni más típusú bűncselekményekkel szemben, amelyeknek a célja mégiscsak a pénzcsinálás, ami pénzt aztán tisztára kell mosni, miközben nekünk fragmentált adórendszerünk van, amely könnyebbé teszi a bűncselekmények elkövetését. Köszönöm. Elnézést kérek. Tíz percre lehet, hogy ki kell mennem, de utána visszajövök és meghallgatom a választ. Okay, thanks, Anna. Köszönöm szépen, Anna. Nagyon sok kolléga jelentkezett, de szeretnénk ezt a pontot 10 órakor lezárni, mert a vendégünknek is el kell mennie. Sokan jelentkeztek, eh, Albrecht úr jön a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm vendégeinknek is eh, az előadásokat. Egy kérdésem volna mindkettőjükhöz. Az első kérdésem a, a következő, és Pientodózi úrhoz eh, szól a kozitól. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Lisszaboni helyzet alapján előállt, a Lisszaboni szerződés alapján előállt helyzetben ugye a rendőrség és igazságügyi együttműködésről az Európai Parlament is dönt az együttdöntés keretében, és nyomon kell követnünk azt, hogy mi történik ezen intézkedésekkel, és arra törekszünk, hogy ezek végrehajtása jobb legyen. Hogyan kívánnának egy erősebb együttműködést kiépíteni a szakbizottságunk és a kozi között, anélkül, hogy csak ebben a jelenlegi formájában valósuljon ez meg. Jónak tartom azt, hogy itt vitát tartunk önnel, de ez szerintem túl kevés, ha azt szeretnénk megfontolni, hogy a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének térségét jobban ki akarjuk építeni. Konkrét elképzelésekkel kellene mindezt valóra váltanunk. A második kérdésem pedig Wainwright úrhoz szól. Nagyon csodálom azt a munkát, amit a Europol végez az internetes bűnözés területén is. Ugye ott van az internetes bűnözés elleni központ. Nagyon sok elképzelésem van erről, amikor ugye beszéltünk a közös nyomozócsoportokról és hasonló elemekről, tehát hosszasan vitázhatnánk erről, pusztán egy dologra szeretnék kitérni. Az én szemszögemből nézve, és gondolom, hogy ezt a nézetemet sokat, sokan osztják, de legitimizálják tulajdonképpen az erőfeszítéseiket, amikor ilyen címeket használnak, mint például az internet stratégia, a szervezet bűnözéssel kapcsolatos stratégia. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos gondolatokat tartalmaz, de amikor azt írják, hogy az anonimizációval kapcsolatos visszaélés, és azt írják elnök, az internetes bűnözéssel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy 10 óra 30-kor térünk át erre a pontra, Rob Wainwright fog majd beszélni róla. De Wainwright úgy itt van még? Itt lesz még? Ja, jó, rendben van akkor. Tudom, hogy nehéz állandóan szem előtt tartani a napirendet, ez az én feladatom, ezért vagyok itt, úgyhogy emlékeztetném csak erre. Tehát az első észrevételével kapcsolatban én is ki akartam térni ezen együttműködésre. Tisztelt kollégák, most kérnék mindenkit, hogy két percben fogalmazzon, mert nagyon sokan vannak még, de kitűnő megjegyzések hangzottak el, ahogyan ez mindig lenni szokott. Verzsi asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a két előadónak azt hiszem, hogy mindenki meg van győződve arról, hogy a biztonsággal kapcsolatos jogok alapvető jogok, de ezek a jogok, mint minden más jog, az alapvető jogok tiszteletben tartása keretében kell, hogy betartásra kerüljön, és az arányosság keretében is. A bíróság felhívta a figyelmet a távközlési operációknál az arányosság elvének betartására. A Lisszaboni szerződés megfelelő cikkére is utalhatok. Kétségem van az illetve azon, hogy hogyan fejlődtek ezek a dolgok. Ami a tisztviselők képzését illeti, nos, ott az alapvető jogokra felhívják el a figyelmet, ez lenne a kérdésem. Nos, itt nem elegendő időről időre egy ülést tartani, ezekre a jogokra felhívják a figyelmet. Jobban be kell vonni a parlamenteket, és beleértve az Európai Parlamentet ebbe a folyamatba. A beszámoló a múltbeli eseményekről már egy kicsit elkésett, jó lenne ezen találkozókat rendszeresíteni, jó lenne, hogyha ellátogatnak minden egyes elnökség alkalmával hozzánk. És ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, jó lenne valós, komoly, konkrét értékeléseket kapni, beleértve a kockázatokat és a fenyegetéseket. Az értékelésre szükség van a szakpolitikákról az Unió, illetve a tagállamok szintjén egyaránt, hiszen ha ez nem történik meg, akkor a koordináció semmit nem jelent. Aztán önök beszéltek a részes felek bevonásáról. Kérdésem az, hogy kik ezek a részes felek, ugye az NGO-kra utalatok, vagy a kutatókra, az alapvető jogok területén, akiket esetleg nem vannak be elegendő mértékben. Gyakran előre menekülésről beszélünk a sürgős esetek, kockázatok, fenyegetések esetében, de hogyan tudjuk az eszközöket összpontosítani, összefogni, anélkül, hogy más szakpolitikákat károsítanánk, és Anna Gomes kérdéséhez is kapcsolódnék Portugált illetően, tehát hogyan tekintik önök ezeket a dolgokat. A belső prioritásainkat továbbra is tiszteletben kell tartani, és nem szabad, hogy más veszélyhelyzetek kárára történjen ezen intézkedések végrehajtása. Thank you, Mrs. Vergia. Next is... Köszönöm. Verzsi asszony, Cornelia Ernst következik. Köszönöm szépen. Három kérdésem volna, ezek összefüggnek. Említették az Archimedes műveletet. Wainwright úr utalt erre. A Europol szorosan együttműködik a Frontex-tel, ezt tudjuk, és erről ön is beszélt. Tízezer illegális bevándorlót tartóztattak fel. Talán, ha tudna ezzel kapcsolatban pontosabb információval szolgálni, nevezetesen arról, hogy milyen volt a frontex való együttműködés, hálás lennék érte, és említette, hogy több mint ezer szemét tartóztattak le és vettek őrizetbe. A, ezen ezer személy esetében milyen bűncselekményekről, milyen bűncselekmények elkövetéséről van szó. És érdekelne az is, hogy egy ilyen művelet mennyi pénzbe kerül, milyen forrásokat kellett ehhez kiadni. Köszönöm. Köszönöm, Kornélia. Koljó úr következik. Köszönöm, elnök úr. Azt kell mondjam, hogy osztom Timothy Kirkhope észrevételeit az Archimedes fontosságával kapcsolatban. Ez egy olyan eszköz, amely Európa szerte elősegíti a rendőrségi szervek és a Europol együttműködését. A Europol főigazgatója is elmondta, hogy ez egy esély volt arra, hogy reális kontextusban ellenőrizzük a válaszadást. Úgy gondolom, hogy az Europol hasznos ismereteket szerezhet ebből a műveletből. Az eredmény azért annyira nem kitűnő. 25 ezer rendőr, több mint ezer szemét vettek őrizetbe, de hát őszintén szólva, ezen személyek gyakorlatilag 80%-a illegális bevándorló, tehát egyszerű személyekről van szó, nem bűnelkövetőkről. Annak ellenére, hogy mi történt, az eredmények annyira nem bámulatosak, mint amilyenek lehetnének. A műveleti jelentősége abban rejlik, hogy ez az első ilyen természetű művelet. A kérdésem a Europol főigazgatójához az lenne, hogy ha a Europol jelentést készít és elemzi azt, hogy mi volt, melyek voltak a jó eredmények, és mi volt az, ami kevésbé jól sikerült a művelet során, akkor megosztja ezt a jelentést a parlamenttel, vagy pusztán a tanács férhet majd hozzá ehhez az információhoz. Köszönöm. Köszönöm, Carlos. Zipper asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Részben én is csatlakozom az előttem szólókhoz. Az Archimedes egy rendőri művelet, amelyel bűnelkövetőket kellene felkutatni, Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy több mint tízezer úgynevezett illegális bevándorlóról beszélünk, akiket felkutattak, de közülük gyakorlatilag csak ezer szemét tartóztattak le bűnelkövetés miatt, akkor itt bizonyos aránytalanságot vélek felfedezni. És azt nem is akarom megkérdezni, hogy igazából mi történt a migránsokkal, akik valószínűleg nem követtek el bűncselekményt, kivéve azt, hogy jogellenesen tartózkodtak az Unióban, ami szerintem nem bűncselekmény. Mi történt vajon velük? De az az ezer őrizetbe vett személy, az ő sorsuk érdekelne, főleg ha megnézzük, hogy mekkora volt az, a, felhajtás a művelettel kapcsolatban. Milyen bűncselekmények miatt vették őket őrizetbe, ez az egyik, és itt igazából szervezőkről volt szó, vagy tettestársakról, vagy tettesekről, bűnekövetőkről, mind az ezer személy ellen most valóban büntető jogi eljárást kezdeményeztek? És számíthatunk-e arra, hogy ez az ezer személy egy bűncselekmények vetése miatt elítél, el lesznek ítélve? Birgit, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy mindenki betartotta a két percet. Debré úr következik. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. A ciberpredátorokra utalnak kérdésem, azt mondja, hogy ez a következő napi rendi ponthoz kapcsolódna. Uh, a kérdésem a ciberpredátorokra vonatkozik, azt hiszem, hogy ez a következő napi rendi pont, ugye? 10.30, Rob Wainwright itt lesz, igen, 10 óra 30-kor is, úgyhogy akkor térünk majd át erre. Margie, Lauriston, Margie. Um, thank you, Mrs. Chair. Um... Margie Lauriston, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm az előadásokat is. Nagyon fontos valóban megértenünk az új helyzetet és a benne rejlő lehetőségeket. A kérdésem a biztonság térségevel kapcsolatos. A belső biztonság és a külbiztonság ugye összekapcsolódik, ahogyan ezt a kozi vonatkozásában is hallhattuk. Ez egy olyan terület, amely az úgynevezett pszichológiai biztonsággal és a védelemmel is kapcsolatos. Azt szeretném tudni, hogy van-e az Európai Unióban olyan intézmény, amely komolyan vesz olyan kérdéseket, mint például az információs harc, amelyet például harmadik országok is folytatnak, Oroszország például. Egy új internetes stratégiáról hallhattunk, itt egy új korszak kezd kezdődni. Ugye 45 különböző nyelven nyitnak internetes honlapokat, beleértve az Európai Unió összes hivatalos nyelvét, és ennek a célja valójában az, hogy az európai embereket befolyásolják az ilyenfajta propagandával. Ukrajnával is ez összefüggésbe hozható. Van-e olyan ügynökség, amely az ilyen információs harccal, illetve a pszichológiai védelemmel foglalkozna? Köszönöm, Márcsi azt asszony következik. Thank you very much. Um, the thing... Köszönöm. Azt szoktuk mondani, hogy minden országnak eh, van mafiája, de a keleten ez inkább úgy igaz, hogy minden mafiának van országa. Önök is tudják, hogy egyes országokban a mafia együttműködik a kormányokkal. Hogyan lehet ilyenkor vizsgálatot indít, indítani? Tudják-e, önök bemehetnek egy országba inkognitó, vagy muszáj mondani a helyi hatóságoknak, hogy ott vannak nyomozni? Köszönöm. Mindenki szót kapott, ugye? Jó, köszönöm szépen, köszönöm a fegyelmüket. Mindenki feltehette a kérdést? Van egy szóbeli kérdésünk, illetve van egy kiberbűnözéssel kapcsolatos témánk, amely szintén belbiztonsági téma. Akkor még én szólnék pár szót. Teljesen egyértelmű, hogy eh, vissza fogunk még térni bizonyos kérdésekre. Eh, a eh, az emberkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekre vissza kell térnünk, vagy a külföldön harcoló európai polgárok ügyével kell még foglalkoznunk. Nem tudom, képviselő úr, tessék. Rapidamente. Nagyon gyorsan, köszönöm elnök úr. Nem fogok véleményt formálni az Archimedes műveletről, de szeretnék hangot adni meglepettségemnek az a kapcsolatban, hogy az eszinek vajon milyen hatékonysága lesz. Ezt a kérdésemet a Kozi elnökéhez intézem. Hallottuk, hogy ez egy rövid dokumentum, egy stratégiai dokumentum lesz, horizontális dokumentum, amely tartalmaz majd a bűncselekményekről egy listát. Az igazat megvalva, én úgy gondolom, hogyha ebben a szakaszban a filmnek ezzel a részével foglalkozunk, akkor nagyon eltávolodunk a realitástól. Ugye a tanács elé kerülhet ez a dokumentum decemberben, ez így nagyon hasznos lenne. Jó lenne, hogyha a Libe Bizottság is megkapná, hogy tanulmányozhassa annak a részleteit, és meglássuk, hogy melyek a pusztán mellékes kérdések, illetve melyek azok az alapvető kérdések, amelyek a biztonságot befolyásolják. Okay, thank you, Mr. Diaz de Mera. Okay, and my final point really was Mr. Um, uh, Albrecht úr már utalt arra, hogy a parlament eh, társjogalkotó és költségvetési hatóság is, eh, tehát eh, ennek is van kihatása ezekre a dolgokra. Megadom most a szót Piantadozzi úrnak, és utána pedig Wainwright úrnak tessék. Mi Nos, csak összefoglalót tudok tartani, tehát megpróbálok kimerítő választ adni összefogva a kérdéseket, hogy egy szélesebb körül áttekintést tudjak nyújtani a kérdésekre. Egyes kérdések nyilvánvalóan összekapcsolódnak, egyebekben az informatív mechanizmus végrehajtásáról szólnék, annak jelenlegi szerkezetét illetően, aztán nem tudom, hogy az eljárás vagy a gyakorlat részét is érinti ezen szakbizottság munkájának, de természetesen a jövőben is a szakbizottság tagjainak rendelkezésére állok, hogyha vannak még kérdéseik, hogy kimerítőbb választ tudjak adni az adott kérdésekre a parlamenttel fenntartott kapcsolatokat illetően. Nos, a válaszomban a beszámom végéhez térnek vissza a COZI, illetve az együttdöntési mechanizmusok, amire, amikre itt utaltak. A COZI egy operatív szereppel bír, és nem foglalkozik a szerződés rendelkezésének végrehajtásával a jogalkotást illetően. Tehát az együttdöntési mechanizmust nagyon fontos szem előtt tartani. A COZI feladatai tehát az operatív körbe esnek, a tagállami hatóságok, a bizottság és az ügynökségek együttműködésére irányulnak. A parlamentekkel való kapcsolatokat politikai döntések szabályozzák, amelyeket a minisztertanács hoz. Mi, ahogyan mondtam, bármilyen formában készek vagyunk információt nyújtani a jelenlegi információs rendszerben, amely rendszeres beszámolók készítését jelenti. Tehát nagyobb részletességes be tudok számolni, de az intézmények szerkezetét tiszteletben kell tartani, amely ugye a szerződéseken alapul, illetve a minisztertanács döntéseit úgy szintén tiszteletben kell tartanunk e tekintetben. Nos, amit jelzett a portugál képviselő, a rendőrségi erők együttműködése a gazdasági válság idején Nos, azt hiszem, hogy ez az érvelés abból indult ki, hogy az Európai Unió, illetve annak intézményei nagyon sokat foglalkoznak a gazdasági kérdésekkel, és sokkal kevesebbet a biztonság témájával, különösen a biztonság hatékony mechanizmusaival. Nos, itt vannak bizonyos sajátosságok a hatékonysági mechanizmussal a law enforcement területén, Nos, itt, amikor ilyenfajta műveleteket hajtunk végre, mint amit az imént Rob bemutatott az Archimedes művelet, akkor láthatjuk, hogy melyben tudjuk koordinálni a tevékenységünket, és milyen eredményei vannak ennek. De részletesen soha nem tudunk beszámolni arról, hogy ezen fellépések a law enforcement területén milyen konkrét eredményekhez vezettek. A terrorizmus nagyon nagy fenyegetés, és a polgárok nem tudom, hogy tudatában vannak ennek, hogy mi a valós fenyegetés ezt illetően, tehát ha valami aggasztó dolog történik, nagyon gyakran ez nehezen mérhető, nehezen érzékelhető, hogy milyen ö, fenyegetettségeket sikerült elhárítani ezen fellépések révén. A terrorizmust említettem nem csupán azért, mert ez egy ö, aktualitás, hanem azért is, mert ö, itt ez egy nagyon bizalmas jellegű témakör, tehát itt nagyon ügyesen kell a tagállami képességeket bevetni, illetve a koordinálást Európai Uniós szinten végrehajtani. Itt egy kettős problémával nézünk szemben. Itt egyrésztről meg kell nyernünk a polgárok bizalmát, illetve erősítenünk kell ezt, hiszen nem lenne helyes azt mondani, hogy a nemzeti hatóságok nem képesek ezen fenyegetettséggel szembenézni, nem így van, de mindig a fenyegetettségnek megfelelően kell reagálnunk egyenlő partnerként, tehát meg kell próbálnunk elébe mennünk a terroristák fellépéseinek, ezeket megelőzni. Az a legutóbbi minisztertanács tervének 13. pontjára utalnék itt különösen, az igazságügyi belügyi tanácsról van szó, amely októberben zajlott ahol is a tagállamok úgy döntöttek, hogy az elnökségnek mandátumot adnak azon lehetőségek felderítésére, hogy az operativitás megőrzésével, valamint a különböző eszközök hatékonyságának megőrzésével vizsgálja meg, illetve hozzon létre az Europolnál egy közös platformot, amely a terrorizmus leküzdésére szolgálna. Itt nem az én kijelentésemet használom, itt egy kollégám megjegyzésére utalok, Nem mindig könnyen érthetők egyébként ezek a fejtegetések, de megpróbálunk egyensúlyt létrehozni, hogy a főszereplők a tagállamok legyenek, saját belső szerveikkel, rendőri erőikkel, de az Európol természetesen szintén fellép ezen a téren a saját csapatával, úgymond, akik a polgár, az uniós polgároknak egy megfelelő szolgáltatást tudnak nyújtani globális szinten. Ez egy nagyon nehéz feladat, mert a tagállamok jogszabályai, jogrendje nagyon eltérő, tehát ez nem feltétlenül jelent kedvezőtlen vonást a Portugáliára, Franciaországra, Olaszországra utalhatok. Sok hatóság van, amelyek nagyon régen foglalkoznak ezzel. Sokféle szakértelem van, sokféle adat van, ezeket nem szabad eldobnunk, éppen ezért nagyon fontos a koordináció. Néha ez egy absztrakt képletnek tűnhet, amely kevésbé érzékelhető, de mindenképpen erre kell helyeznünk a hangsúlyt az operatív koordinációra a közelmúltbeli útiterben az szerepel, hogy a tagállamoknak, a csapataikat, illetve az Europolnak és az egyéb érdekelt ügynökségeknek össze kell fogniuk a struktúráikat, a forrás, emberi erőforrásaikat, annak érdekében, hogy le tudjuk küzdeni ezeket az aggodalmakat, azokat is, melyek szerint a gazdasági válság idején nem foglalkoznak eleget ezekkel a témákkal, a koordináció szükségessége, miért is szükséges a koordináció, és miért kell ennek multidisciplinárisnak lennie a biztonság területén, az európai intézményekben? Önök közül valaki felvetette a bővítés problémakörét, és ehhez biztonsági problémák is kapcsolódnak. Az Unió projekteket finanszíroz, amelyeken keresztül a tagállamok a capacity building javításával foglalkoznak a tagjelölt országokban. Nos, ilyen módon tesztelik azt is, hogy felkészültek ezek az országok az uniós csatlakozásra. Tehát ezek a témák szorosan kapcsoló, összekapcsolódnak a biztonság témája, de az alapvető jogok tiszteletben tartásának témája is fontos témák a law enforcement intézményeihez kapcsolódnak, de ezek túl mennek a biztonság témáján. Tehát ez a horizontális jelleg, ezt már említettük, néhány feljegyzést készítettem, megpróbálom összefogni a válaszaimat, elnézést kell, ha nem név szerint válaszolok az egyes képviselőknek. Nos, tehát a horizontalitás nem csupán a bővítésre vonatkozik, hanem egy másik felvetés a belbiztonság és a külbiztonság kapcsolatára is. Azt hiszem, hogy ezt is már jeleztem az előadásomban, persze ezt még jobban ki lehet fejteni. A belbiztonság témái, problémái olyan térségekből származnak, amelyeket válság sújt, a külbiztonsághoz kapcsolódik ez, a foreign fighters témája és egy ilyenfajta probléma, itt európai polgárokról van szó, második generációs, vagy akár első generációs európai állampolgárokról, akik más országokban mennek harcolni, és aztán visszatérnek Európába. Ez problémát jelent akár a külső biztonság szempontjából, de nagyon komoly problémát jelent mindez a jelenség, akkor is, amikor visszatérnek országaiba, országainkba. Újra elnézést kérek, hogy el kell majd hagynom önöket, mert tíztől lesz egy kozikops ülésem, a belbiztonság és a külbiztonság témáival foglalkozunk, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk a külföldön végrehajtott rendőrségi missziókat ezen országokban. Aztán van egy másik téma, amely szintén horizontális jellegű, a harmadik országokkal való együttműködés témája. A belvándorlással kapcsolódó ö, problémák a biztonsághoz is kapcsolódnak. Olaszország ö, ugye az egyik ilyen ország az Európai Unió déli határain, ahol ezt a problémát nagyon erőteljesen érzékeljük. És itt egyetlen jelenség, bent különböző biztonsági vetületek jönnek felszínre. Ugye itt a, befogadás, a legális és az illegális bevándorlás kezelése jelenik meg, és természetesen itt a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainkat kell ennek megfelelően alakítani. Más dolgok, itt felvetődött még egy dolog, a belbiztonsági stratégiával kapcsolatosan. A kozi munkája az, hogy elkészítettünk egy ö, nagy politikai értékel bíró vázlat, dokumentumot, tervezetet, és aztán a decemberi miniszter tanács, amelynek nagy politikai jelentősége van, elő kell, hogy készítse ezen stratégiából adódó végkövetkeztetéseket, melyet majd 2015-ben fogadnak el mindenki hozzájárulásával, tehát a parlamentével is. A tanács valamennyi intézménynek mandátumot adott, tehát a parlamentnek is, hogy ezt a stratégiát elkészítsék, Nos, a stratégiát itt röviden bemutattam, a dokumentumnak pedig egy erős politikai jelentősége lesz. Tehát ez egy általános dokumentum, ez egy rövid dokumentum, mert a tanács úgy tekinti ezt, hogy ez egy kiinduló pont, amelynek alapján a következő fellépések kibomlanak majd, illetve a költségvetési támogatás is. És itt az egyik példa erre az Archimedes művelet. És aztán itt van a belbiztonsági stratégia, amely a mi javaslatunkban is szerepel, és itt az emberi jogok téma is beillesztődik ezen stratégiába. Ez nem ö, csekély jelentőségű téma, itt be is fejezem. Gracias. Tiene que ver con esto. Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódik a megjegyzésem is. Nézze, igazgató úr, beszéltem az ESI-ről, mert eh, tiszteletben tartottam, amit ő mondott. Azt mondta, hogy távoznia kell az eszi a következő napi rendi pont. És eh, a belső biztonsági stratégia annyira fontos eh, számunkra, hogy egy szóbeli választ igénylő kérdést fogunk megfogalmazni, és behatóan megvitatjuk ezt a témát. Amit pedig ön mondott ezzel kapcsolatban, azon elemek, amelyeket felvázolt, és ugye az emberi jogok hozta ezt összefüggésbe, ez elementálisnak tűnik számomra, és eh, ezt eh, azért mondom, mert ez aggályos számára és számomra, és aggályos számunkra is. Itt a bizottságban ezért fogunk egy szóbeli kérdést megfogalmazni. Ezért mentem a következő napi rendi pont elébe, mert eh, tudom, hogy önnek távoznia kell. Minden esetre ez olyas valami, ami messze menőleg érinti ezt a parlamentet. I understand the point you're making with Diaz de Mera, and uh, just before you... Én ezt uh, meg is értem, uh, amit ön most mond. azt gondolom, hogy uh, itt uh, az a probléma oka, hogy uh, Kozi előadás már több mint uh, egy éve uh, volt itt utoljára, és tudom, hogy önnek most el kell mennie, mert uh, más hol van dolga. E, most ön általános dolgokról tudott beszélni, ami teljesen helyén való, pont azért, mert ilyen régen volt az utolsó találkozónk. Ugyanakkor, e, ahogy Diaz Demere úr mondja, e, ennél részletesebb információra van szükségünk. Ahogy ön is látja, a kérdések, amelyeket ön a ami, amit ön kapott, azok azt mutatják, hogy mi azt szeretnénk tudni, hogy mit tesz a tanács például az emberkereskedelem ügyében, tehát mélységében szeretnénk látni, hogy egyes konkrét területeken mi történik. Párbeszédre van szükség, illetve információra, és e, e, mindez lebontva egyes témákra, és ahogy Diaz úr is mondta, a belső biztonsági helyzet az egyik nagy prioritása ennek a bizottságnak, és ön is látja a kollégák hangulatán, hogy valóban nagyon feszült a viszony a tanácssal, és azt gondolom, hogy vissza kellene jönnie részletesebb megbeszélésre. Addig ez rendben van, még esetleg lezárhatja a vitát, és hát elismerjük, hogy idáig jutottunk, ezt tudtuk ma elérni, és egyes témákban visszavárjuk a kozi képviselőjét, amely amely egyébként kapcsolódik, és egyébként az kozi munkája kapcsolódik is a szóbeli kérdéshez, amit felkívánunk tenni. Köszönöm. Siccome con altrettanta franchezza e Nos, hasonló őszintességgel válaszolhatok egyes aggodalmakra, amelyek azon alapulnak, hogy meg kell határozni a parlament, illetve a kozi szerepét, illetve főként azt, hogy mi a kiinduló pont ezen érvek esetében. Egy javaslattal élnék, amely egyszerűsítő jellegű, az, hogy teljes mértékben a rendelkezésükre állok az én mandátumom keretei között, ha szükség van erre, hogy ugye itt van a parlamenti kérdés, de én ö, rendelkezésükre állok, akkor beszámolunk méghozzá részletesen ezen kérdésekre vonatkozóan a parlamenti képviselők részéről, tehát nagyon bármikor kész vagyok ezeket kommentelni, visszatérni ide önökhöz, nem csupán az ismeretekre vonatkozó igényel kapcsolatosan, amely a parlamenti képviselők jogos igénye, hanem más kérdésekkel kapcsolatosan is tehát ezen túlmenően, amit elhangzott, részletes kérdéseket állíthatnak össze, ha oltják a kozi munkájára vonatkozóan, a lehető legrészletesebben be tudok majd számolni ezekről, most nyilvánvalóan, hogy egy óra alatt ezen kérdésekre nem tudok kimerítő választ adni. Azt gondolom, hogy a lényege a dolognak az az, hogy témánkénti megbeszélésre van szükség önökkel. Köszönöm, hogy most eljött. Elnézést, Rob. Köszönöm, Piante Dózi úr ön akkor távozik, és Rob Wainwright kap szót most. Köszönöm. Csak három-négy percben néhány konkrét kérdésre válaszolnák, válaszolnék. Úgy tűnik van egy kis félreértés itt a letartóztatásokkal kapcsolatban. Mi nem, mi nem számolgatjuk az áldozatok számát. Tehát az, ezer, bocsánat, az 1100-ban nincsenek ben az emberkereskedelem áldozatai, vagy embercsempészés áldozatai. Ez az 1100 ember, akit letartóztattunk, ez, ez, ezek súlyos bűncselekménnyel vannak meggyanúsítva, ezek gyanúsítottak, jelenleg dolgozza fel az ügyüket a büntető szolgáltatása a különböző országokban tízezer illegális bevándorlót állított meg a Frontex különböző külső határokon. Ennek az információnak a feldolgozása tette lehetővé, hogy 170 embercsempészt elkapjunk. Tehát a szörnyű kereskedelem mögötti kereskedők voltak azok, akikre mi koncentráltunk. Ráadásul ezen kívül még 90 eh, olyan embert is letartóztattunk, akik eh, kényszermunkára vagy szexuális szolgáltatásokra hoztak be embereket eh, Európába. Kokain bűnözőket is letartóztattunk, 300 embert tulajdonnal kapcsolatos, ingatlan tulajdonnal kapcsolatos bűncselekményekért tartóztattunk le. 300 olyan emberről van szó, akik mondjuk ékszer lopással foglalkoztak, vagy komolyabb betöréses lopásokat hajtottak végre Európa különböző országaiban. Valójában minden héten elkövetik ezeket a bűncselekményeket. A koordinált rendőri fellépéssel jobban megértjük, hogy ezek a hálózatok hogyan működnek, az ilyen jellegű betörések például, hogy ékszer boltokba törtek be, Brüsszelbe, Párizsba, Amsterdamba, stb., hogy hogyan szerzik az információkat ezek a bűnözői körök a bűncselekmény el, elkövetése előtt. Ami Kirchhoff úr kérdését illeti, valóban a szervezet bűnözés tovább lépett, sokkal integráltabb, és most egy Eh, úgy hozzáállni a, a bűncselekményekhez, a bűnözéshez, hogy mondjuk csak a kábítószer bűncselekményekkel foglalkozunk, ez nem működik, mert összefüggenek és össze vannak kapcsolva egymással ezek a bűncselekmények típusok nekünk meg kell találnunk azokat a kritikus pontjait a bűnszervezeteknek, amelyek összetartják őket. A művelet egyik eh, ágából szerzett nyomozati információt azonnal föl tudtunk használni más letartóztatásokra. Például csalásokat felderítve felderítettünk embercsempészetet is. Tehát itt egy horizontálisabb eh, munkára van szükség ahhoz, hogy az ilyen bűncselekmények, eh, modern bűncselekmények természetére reagálni tudjunk. Frontex egy érdekes példa. A Frontex eh, ezeket a műveleteket egyébként is végzi, de addig, amíg a Frontex és az Europol közti adatcseréről, személyi adatcseréről megállapodás nem születik, nem tudunk mindennapi alapon hozzájutni ezekhez az adatokhoz. E, itt most a nemzeti hatóságok tudják ezeket az adatokat feldolgozni. Ez megint csak egy példája annak, hogy miért kell a Frontexnek és az Europolnak a jövőben jobban együttműködnie. Nyilván majd egy összegző jelentést ki fogunk adni, Coelho úr kérdésére is reagálva a parlament számára is tudunk majd jelentést adni, amelyben megpróbáljuk győzni őket, önöket arról, hogy mekkora haszna van ezeknek a műveleteknek. Ami a pénz mosást illeti Gomes asszony kérdezte, valóban a, ez a szervezett bűnözés gépolaja, és azt gondolom, hogy egy nagyon érett keretet kell létrehozni a pénzmosás ellen, e, és ezt e, talán sikerült is létrehozni, ugyanakkor a nemzeti szinten való e, alkalmazása ennek a keretnek nem megfelelő. Nem eléggé figyelünk oda a nemzeti, nem eléggé figyelnek oda a nemzeti hatóságok a bűncselekmények felderítésekor a pénzmosási aspektusra, tehát a már létező intézkedéseket kell jobban végrehajtani. Köszönöm. Köszönjük, Rob. Nagyon ügyesen fogta magát rövidre Nem tudom, hogy van-e még kérdés, amit feltennének Wainwright úrnak. A következő téma úgyis az enyém. Csak egy rövid utolagos kérdésem volna. Persze az 1100 gyanúsított személy most a tagállamok hatóságainak kezében van. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a Europol számára fontos volna megtudni, hogy ennek az Archimedes műveletnek mi az eredménye. Kiindulhatunk-e abból, hogy a Europol, vagyis önök valamikor majd tájékoztatást kapnak arról, hogy tulajdonképpen hány gyanúsított szemét tartóztattak le, és milyen kategóriájú bűncselekményeket követtek el. És még egyszer az ember csempészettel kapcsolatban említette, hogy nem a migránsokról volt szó, hanem az volt a cél, hogy megállapítsák kik azok a személyek, akik segítik az EU-ba jutást a, menek, a migránsoknak. És ezzel párhuzamosan említette az emberkereskedelmet. Tegnap is érintettem már ezt a kérdést. Tényleg abból indulnak ki, hogy mindenki, aki egy menekültnek segít egy biztonságos országba jutni, ő automatikusan és mindig neki van köze az emberkereskedelemhez is? Ha valakinek van még további kérdése, Monika, Anna, akkor, akkor meghallgatjuk először a további kérdéseket, és utána a, a választ. Elnök úr, köszönöm szépen. A műveletet abból az okból tartom fontosnak, mert ez volt az első ilyen természetű művelet, és lehetővé tette a tagállamok közti együttműködést a Europol vezetésével. Személy szerint meg szerintem említeni, hogy nem tudtam, hogy az én térségem is része volt ennek a műveletnek. A lakosság egyébként rendkívül hálás volt nálunk ezt követően, mert megtalálták azokat a nemzetközi szervezett bűncselekményeket elkövető személyeket, akik hónapokon keresztül terrorizálták a lakosságot. Ezt nem is tudtam, csak utólag szereztem tudomást erről, úgyhogy az ilyenfajta ö, együttműködés során nem csak ártatlanokat vesznek őrizetbe, hanem azokat is, akik szabály szerint ö, terrorizálják a lakosságot hónapokon keresztül és megfélemlítik az embereket. Szerettem volna megjegyezni, hogy úgy tűnik, hogy ez is nagyon fontos egy ilyen műveletben, volt egy nagyon fontos cél, és hogyha ilyesmit mond az ember, akkor nem lenne szabad bírálni valakit azért, hogyha kimondja, hogy a lakosság hálás azért, mert megszabadítják bizonyos bűn elkövetőktől. Másodszorban pedig érdekelne az is, hogy miután nagyon sok rendőr vett részt ebben a műveletben. Milyen lehetőségeket látnak arra vonatkozóan, hogy az ilyen műveletek még pontosabbak és még hatékonyabbak legyenek? És hogyan tud a Europol megfelelő információt kapni a tagállamoktól? Részesül a Europol megfelelő tájékoztatásban? A tagállamok kellő módon bevonják a Europolt? a szervezett bűnözés elleni küzdelembe? A második kérdésem pedig az emberkereskedelemre vonatkozik. A saját régiómban is szereztünk ugye, tapasztalatot ezzel kapcsolatban, és ez némileg kapcsolódik ahhoz, amit Birgit Zippel is mondott. Különböző szervezetek működnek az emberkereskedelem terén, sajnos nálunk elég sok olyan szervezet van, amely egyfelől segít hogy az emberek bejussanak az Európai Unióba, és vannak ugye olyanok is nagy számban, akik részt vesznek ugye a szervkereskedelemben, a gyermekkereskedelemben és az emberkereskedelem egyéb formáiban. Meg tudja mondani, hogy van egyfajta rendszer, amely megfigyelhető ezen a területen, hogyan járnak el a különböző szervezetek, hiszen a helyi rendőrségi szervek számára ez komoly problémákat vet fel. Tisztelt kollégák, a szándékom az volt, hogy mivel láttam, hogy egyesek még jelentkeznek, és fontos további kérdéseket akarnak feltenni, ezt megtegyék, de nem tudunk egy új fordulót, egy új kérdéskört biztosítani. De ha már, akkor most megnyitottuk ezt a szelencét. Ána, Kérem, siess a segítségemre, egy rövid kérdést tegyél, és Kornélia, te is. A közelmúltban egy kínai állampolgárt őrizetbe vettek Portugáliában egy Europol elfogató parancs miatt, azért mert Kína csalás elkövetése miatt körözte, egy arany vízumot kapott egyébként, és egyébként a portugál hatóságok nem akarják közölni velem azon emberek nevét, akik ilyen arany vízumot kapnak, holott én nem a bankszámlájuk iránt érdeklődöm, de egyértelmű, hogy ez az aranyvízum rendszer, amelyet hazám és más országok is alkalmaznak, még Olaszország is fontolgatja ezt, ez egy olyan rendszer, amelyel gyakorlatilag a bűnözést importáljuk, a szervezett bűnözést. Vannak-e bizonyítékaik ezzel kapcsolatban, és tesznek-e valamit annak érdekében, hogy lebeszéljék a tagállamokat arról, hogy folytassák ezt a rendszert, hiszen így gyakorlatilag a szervezett bűnözést importáljuk az Európai Unióba. Rendben. Akkor mindenkinek csak egy percet tudunk biztosítani. Kornélia. Nincs szükségem erre az egy percre. Igazából beszélt egy megállapodásról Wainwright úr Europol és Frontex között, ugye az információk alapján, amelyeket az előbb felvázolt ezzel a megállapodással kapcsolatban tud-e további információval szolgálni? Ez kötelezi a tagállamokat arra, hogy információt közöljenek önökkel, vagy igazából mit terveznek? Cornelia, köszönöm, és Gyirek úr, majd Wainwright úr kap szót. Köszönöm szépen. Nem tudom, mennyire tud most válaszolni, illetve mennyiben vetem fel a következő napi rendi pontot a kérdésemmel. Az ember csempész csoportok önök szerint, ön szerint mobil csoportok, és mennyiben fejtenek ki nemzetközi tevékenységet. Helyi csoportok ezek, amelyek egy bizonyos országból könnyítik meg az illeges bevándorlást, vagy másról van szó. És hogyan élnek vissza a nemzetközi válság helyzettel annak érdekében, hogy nyerességre tegyenek szert az emberkereskedelem révén. Um, Rob, számos kérdés elhangzott megint. Sajnálom, de biztos vagyok abban, hogy megbírkozol a kérdésekkel. Zippel asszony kérdezte, hogy kik azok, akik az embercsempészetben részt vesznek. Több mint 170 embert vettünk őrizetbe, és nehéz meghatározni, hogy mennyiben tagjai a különböző bűnökövető szervezeteknek. Azt hiszem, hogy ez volt a kérdés. Az első kérdés, hogy kapunk-e visszajelzést arról, hogy a büntetőjárás során mi történik. Számítok erre. Noha ez összefügg azzal is, hogy a Europol miért nem annyira hatékony még most, mint amilyen hatékony lehetne, azért mert az információ áramlása a Europol és a tagállamok között lehetne jobb is. Ez egy állandó aggályunk, amelynek hangot adok. Ha egy ilyen mamut műveletet hozunk létre, növelnünk kell az információ áramlást, hogy ezt hatékonyabbá tegyük. Ezért remélhetőleg a napi szintű munka is javul, és itt visszatérnék Körkhopur felvetéséhez, fel tudjuk-e tartani mindezt napi szinten? Nem, de ez kellene, hogy legyen a normális munka ritmusunk, hogyha az információ áramlása is megfelelő. Sokkal kisebb műveletekre is szükség lehetne, kisebb csoportokra, task force-okra, hogy fellépjünk a szervezet bűnözéssel szemben, de erről később még beszélünk. Gomes asszony, az aranyvízumok, hát nem egyeztettem a portugál hatóságokkal erről. Ez a helyzet eléggé új számomra is, de biztos lehet abban, hogy foglalkozni fogok vele. Ernst asszony pedig azt kérdezte, hogy milyen megállapodás van a Frontex és a Europol között. A Frontex rendelet szabályozza ezt, és lehetővé teszi a Frontex számára, hogy nem feldolgozott adatokat juttasson a Europolhoz egy bizonyos időkereten belül és bizonyos adatvédelmi rendelkezések teljesítése mellett. Ezt az információt fel tudjuk használni a munkánk során Aminek célja az ember csempészek felderítése. A százalék arányokat illetően Zsurek úr valóban ez része a szervezetbűnzéssel kapcsolatos problémának, sokkal inkább határon átnyúló tevékenységet folytatnak ezen szervezetek, és részt veszünk olyan műveletekben, amelyek során azt látjuk, hogy helyi közvetítőkkel is együttműködnek ezen szervezetek. Ez gyakorlatilag minden országban megfigyelhető az tagállamok közül. A bűnelkövető szervezetek mennyiben használják, mennyiben élnek vissza a szabad utazás jogával, azon jogokkal, amelyeket, amelyeknek haszonélvezői vagyunk a Schengeni térségben, illetve a modern globális társadalmakban, milyen mértékben használják ezt fel tevékenységük során. és erre a kérdésre sokkal inkább integrált módon nemzetközi szinten kell, hogy a rendőri szervek választ adjanak. Köszönöm. Rob, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy időt szántál ezen plusz kérdések megválaszolására. Néhány perc múlva az internetes bűnözéssel kapcsolatos napirendi pontot fogjuk veled együtt megvitatni, de ezelőtt még áttérnék a következő pontra, amely tájékoztatási célú. Nem fogunk erről eszmecserét nyitni. Egy szóbeli választigénő kérdést fogunk előterjeszteni a plenáris ülésre, vitával egybekötve. a belső biztonsági stratégiáról, és a decemberi ülésünkön a Libel Szakbizottság napirendjére is tűzük ezt a napirendi pontot. Ugyanezt a munkamódszert fogjuk követni, mint a földközi tengerre kapcsolatos szóbeli választ igénylő kérdés esetében. Ugyanezt a munkamódszert fogjuk követni, de mivel itt ugye a belső biztonsági stratégiáról van szó, biztosítanunk kell, hogy a lehetőleg egyértelműbben kommunikáljuk azt, hogy mit teszünk a lényegi kérdésekről. Ha a kollégáiknak vannak kérdéseik, akkor kérem ezt most jelezzék, máskülönben átérek a következő pontra. Okay, colleagues, let's, um, uh, Mrs. Winberg, do you want to... Um... Winberg asszony, feltettek egy kérdést erről a szóbeli Választ igénő kérdésről? Igen, parancsoljon. Please go ahead. No, after you have uh, read your... Miután a tájékoztatást felolvast erről, azt követően tettem fel a kérdést. Elnök, már befejeztem. Have finished, you can ask the question. Befejeztem az ismertetést, úgyhogy felteti a kérdését. Rendben. Akkor svédül fogok felszólalni. De handlar om att när... Nos, szeretnék még egyszer elkérdezni, hogy itt arról van ez szó, hogy itt egy valós belbiztonsági stratégia végrehajtásánál figyelni kell arra, hogy ez ne legyen kontraproduktív. Tegnap arról olvastam, hogy három svéd Szomáliából beutazhatott, mivel őket meghívtak, meghívásra rendelkeztek. Az adatvédelmi rendelkezések alapján szinte ösztönözték őket erre, radikalizálódtak, és a nyitott határok révén lehetséges volt szemukra, hogy a Szíriába utazzanak, és ott a gyilkosok és nőket meg erőszakolók bandájához csatlakozzanak. Nos, ez a három ízisztag tag Gott ezen napokban egy bomba megölte. Ha ez nem történt volna meg, akkor bizonyosan visszatértek volna Európába, és szörnyű dolgokat követtek volna el. Például egy stokholmi üzletben. Tehát most van egy biztonsági stratégia, de Svédország, illetve más országok helyzete ezáltal csak rosszabb lett. Tehát mit fognak önök tenni, hogy az ilyenfajta kontra produktív megközelítéseket elkerüljék, hiszen ez életveszélyes, ezt valamennyien tudjuk, de politikailag úgy tűnik, hogy korrekt mindez. Mrs. Winberg, on, asszony, ami a szóbeli kérdést illeti, a koordinátoron keresztül kell ezt a kérdést felvetnie, ez volna itt a lényeg mert aztán majd a szakbizottságban szavaznak erről, és a plenárison kerül megvitatásra. Ha most itt a szakbizottságban nyitjuk meg a vitát, akkor gyakorlatilag elébe megyünk annak az egyeztetésnek, amelyet a koordinátorral kell lebonyolítani. Köszönöm szépen, hogyha nincs egyéb felvetés, illetve megjegyzés, akkor A számító, számítógépes bűnözéssel kapcsolatos napirendi pontra térünk át, az internetes szervezet bűnözés általi fenyegetettség értékelésére. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Itt az ismertetést megint Rob Wainwright fogja előadni, az Europol igazgatója. Rob, rögtön átadnám is neked a szót. Parancsolj! Thank you uh, again, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Most én egyedül eh, tartok előadást erről a témáról, így aztán eh, kicsit talán több időm van. Ugyanakkor szeretném az idő nagy részét önöknek eh, biztosítani kérdésekre. Az első része, az első jelentősége, az e-, első célja ennek a, ennek a találkozónak itt, hogy az Európol által közelmúltban kiadott jelentésről eszmecserét tartsunk. Itt van, itt tartom a kezemben, e, erről már volt szó. Ez a 2014-es számítástechnikai bűnözésről és internetes szervezet bűnözés általi fenyegetettség értékeléséről szóló jelentés az Európai Internetes Bűnözés e, Központja, amelyet 2013-ban e, állítottunk fel, készítette ezt a tájékoztatást. A lényeg ennek a dolognak az, hogy önöket, a döntéshozókat, azokat támogassuk és, és információval látjuk, lássuk el. A 28 tagállam együttműködik a jelentés elkészítésében csak úgy, mint a magánszektor, illetve az egyetemek is. Én most szeretném ismertetni a jelentés fő konklúzióit, illetve a saját személyes véleményemet is bizonyos, bizonyos jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban. Szeretnék beszélni egy kicsit az internetes bűnöző ellenőrzés központunkról. A szokásos Europol modell alapján működik, ez egy operatív koordinációs illetve, központ, illetve információs központ, ezen keresztül zajlik az információ kereskedelem, több mint 100 elemzőt foglalkoztatunk, és 160 vagy 170 összekötő tiszt képviseli az európai és Európán kívüli hatóságokat a mi központunkban. Tehát ez egy platform és egy központ, amelynek célja, hogy az internetes bűnözéssel szembe fellépjünk. Ez egy eh, nagyon szigorúan védett eh, központ, eh, és nagyon szigorú adatvédelmi elveket is alkalmazunk. 2013. januárjában indult a központ, három operatív dologra koncentrál, az egyik az online csalások kérdése, az azonosságlopás, illetve a illegális kereskedelme a különböző hamisított termékeknek, akár kábítószernek, fegyvereknek, valamint a hamis bankkártyák felhasználása, ez rengeteg pénzt jelent. Az LKB tanulmánya szerint az Európai Unióban elkövetett csalások értéke 1,3 milliárd euró, ráadásul az elkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények összege is, kárösszege is növekszik. A másik dolog, amivel foglalkozunk a gyermekekkel kapcsolatos szexuális vissza, a gyermekek sérelmére követett szexuális visszaélések az interneten. Elképesztő dolgokat tapasztalunk. A központunk öt globális műveletben vesz most részt több ezer elkövetőt célzunk meg, akik gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekből származó képekkel kereskednek, illetve ezt csereberélnek. Több száz gyanúsítottunk már van. Tudják, hogy mennyi kép és film van az interneten. 15 specialista, 8 országot képviselve egy külön munkacsoportban összeül az Interpol központjában, és négy millió új internetes fájlt elemeznek, itt képekről és, képekről és filmekről van szó, 5 terabit terjedelmű adatról van szó, borzalmas dolgokat kell végignézniük a szakértőknek, ugyanakkor ez azt is mutatja, hogy, és ez valóban nagyon friss anyag, amely nemrég került fel az internetre, látjuk, hogy egyre nagyobb nagyobb az erőszakos cselekmények aránya, és egyre fiatalabbak a gyermekáldozatok, akiknek sérelmére elkövetik ezeket a gyermek áldozatok közül 10% még két éves sincs. Emellett próbálják ezeket a hálózatokat titkosítással elfedni. Ezeknek a hálózatoknak eh, gyakran nagyon komoly számítástechnikai szakértőjük is vannak a vizsgálóink asztalán mindenhol, nemzeti szinten is és nálunk is olyan anyagok vannak, amelyeket egyelőre nem tudtunk feltörni a kódot, a titkosítást, mert annyira jól titkosították a, az anyagokat. Kritikáli, kritikus infrastruktúra védelme a következő témánk, illetve az ezzel kapcsolatos bűncselekmények, itt a denial of service jellegű támadásokra, valamint a, a, a kártya kártyaadat lopásra gondolunk, feltörésre. Nagyon nehéz ez ellen fellépni. Adott esetben olyan cselekményekről is szó van, ahol több millió fertőzött kompjúter segítségével követik el a bűncselekményt. Emellett a hackerek tevékenysége is nagyon komoly kárt okoz. Itt egy globális becsléssel rendelkezésre 300 milliárd dolláros értékben. 50 nagy vizsgálatot folytattunk az elmúlt évben. Egyre inkább részt veszünk, egyre inkább megpróbáljuk a titkosítás problémát eh, megoldani. Eh, bevonunk eh, egyetemi szakértőket, a magánszektor szakértőit, és egy laboratóriumot hoztunk létre, hogy a titkosított információhoz is hozzáférjünk van egy pénzügyi, illetve egy internetes tanácsadó munkacsoportunk, és tíz kereskedelmi partnerrel kötöttünk egyetértési megállapodást. Megpróbáljuk ezt, a, új, ezt az új kapacitást operatív módon felhasználni. Egy közös taskforce ot hoztunk létre a, a leggyakrabban érintett tagállamok szerveivel együtt. Mindez lehetővé Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy a számítógépes bűnözés trendjeit is feltárjuk. Ezt tartalmazza ez a könyv, amit most itt a kezemben tartok. Ez egy gyakorlatilag egy, egy fenyegetettség elemzés Erről beszéltem már az előadásom elején is. Ugyanakkor két-három olyan dolog van, amire rá kell mutatni. Először is a szervezett bűnözés, illetve az internetes bűnözés növekszik, egyre bonyolultabbá válik, egyre komolyabbak a támadások. A növekedés mögött azonosítható a szolgáltatás alapú bűnözői modell, Crime as a Service néven hívjuk ezt, nével illetjük ezt egyre több csoport foglalkozik számítógépes bűnözéssel, és ezeket egyre több speciális szolgáltató látja el különböző IT eszközökkel. Akár 100 euróért lehet botnetet bérelni, amelyel spammelős kampányt lehet indítani egy versenytárs ellen, e, emellett cloud potenciálokat lehet vásárolni, eh, amelyek révén eh, el lehet lopni a megcélzott személy azonosságát is, eh, személy azonosságát. Tehát ez egy alapvetően itt hozzáférhetőek, mint egy bérbe vehetőek azok a szolgáltatások, amelyek szükségesek a bűncselekmény elkövetéséhez. Ez egy rendkívül nyereséges ágazat, amely hozzájárul a számítógépes online bűnözés terjedéséhez. A hagyományos bűnszervezetek is e, egyre e, nagyobb mértékben jelennek meg az interneten. E, új friss diplomásokat bérelnek fel, például azt vettük észre, hogy egy bank malware-t alkalmaznak, ez a legújabb, amely egy eurót lop el mindössze egy millió bankszámláról, szinte észrevehetetlen, viszont az összes kár, az összesített kár az jelentős. Emellett azt is látjuk, hogy a bűnözők egymáshoz is máshogy viszonyulnak. Hagyományosan bandaháborúkat láttunk a hagyományos szervezet bűnözői körök esetében, erőszakos összecsapásokat immár sokkal inkább együttműködőek ezek a bűnszervezetek. Az internetes térben gyakorlatilag üzleti partnervállalkozásokról beszélhetünk, emellett kevésbé struktúrált a bűnügyi közösség, a bűnöző közösség, és nehéz megmondani, hogy hogyan fog a bűnözői közösség a jövőben működni. Itt át kell gondolni a rendőrség jövőbeni szerepét, amely változni fog, mivel az online bűnözés is működik, az életünk egy egyre nagyobb részét eh, akár felhőkben, akár pedig online éljük. Nem lepi meg önöket, hogy a bűnözők is használják a technológiát eh, azért, hogy eh, nagyobb haszonra tegyenek szert, használják a titkosítási szoftvereket, kiaknázzák a joghézagokat az egyes tagállami jogszabályok között, hogy így elkerüljék a büntetőeljárást, és komoly mértékben károsítják a polgárokat, valamint a legális vállalkozásokat. Egész egyszerűen a rendőrségi képességek nem tudnak lépést tartani ezzel a gyors fejlődéssel. Ennek oka, és én azt gondolom, hogy az igazságügyi szakértői eszközeinket kell javítani, javítani kell a hatékonyságát a rendőrségi együttműködési mechanizmusoknak. Az előző téma kapcsán erről beszéltünk, illetve a, az ipar képviselőivel szorosabb együttműködésre van szükség. Minden egyes területnek megvan a maga kihívása, ezeket a kihívásokat nem lesz könnyű majd megoldani, és mindenkinek el kell játszani azt a szerepet, amit, amit rá ki kell osztani sajnos a jog sem tudott lépést tartani a technológiával, és van egy leszakadás az offline világban a rendőrség jobban tud reagálni a valóságra, az online világban kevésbé. Nagyon nagy különbség van a rendőrségi képességek vonatkozásában. A rendőrség sokkal kevésbé képes megvédeni a polgárokat az online bűnözéstől. Online természetesen név nélkül is lehet tevékenykedni, ez egy adottság, ezt nem is akarjuk megváltoztatni, ugyanakkor látjuk, hogy kereskedelmi szolgáltatók, akár a Google is kihasználják ezt. Például a korábbi e-mail használatom alapján küldenek nekem reklámokat, vagy az Amazon könyveket ajánl, a, akár föltérképezi a politikai nézeteimet is a e, korábbi internet használat alapján. Az IT cégek és a légitársaságok immár e, szinte többet tudnak a polgárok online tevékenységéről, mint a rendőri szervek. Én a jogállam híve vagyok, a magánélet szentségét is elismerem és vallom. Az adatvédelmi csomag javítása szintén fontos ebből a szempontból Ráadásul abban is egyetértek, hogy a rendvédelmi szerveknek komolyabban kell bizonyítaniuk, hogy miért kell hozzáférniük egy adatokhoz, a bizonyos adatokhoz, mint akár kereskedelmi szereplőknek is. Ez egy bizalmi kérdés, ezen alapul a bizalom. Jobban el kell magyarázni azokat a veszélyeket, amelyeknek a polgáraink ki vannak téve, nem csak általánosságban, hanem konkrétabban is. Jelenleg legitim titok, titkosítási technikákat alkalmaznak a bűnözők a darknetet, amelyeket a keresők nem tudnak végigfésülni, és egyéb eszközöket is használnak azért, hogy elrejtőzzenek. Nyilvánvalóan a Darknetnek nem minden része bűnöző jellegű, ugyanakkor a bűnözői szándék megfigyelhető, vagy a bűnös szándék, és itt megint csak visszautalnék a gyerekekkel, gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekre, és a Tor hálózaton, Darknet 2010, 2000, két és fél millióan használják naponta a tort, Eh, ezek közül egymillióan, eh, illetve a felük az Európai Unióban lakik. Eh, júniusban kijött egy jelentés egy hét alatt, 20%-a ezeknek a szájtoknak gyermekpornográfiával volt kapcsolatos, más, másik 20% a drogokkal, 14%-a pedig lopott hitelkártya adatokkal. Tehát a torhálózat websájtjainak több mint fele gyakorlatilag bűnözői tevékenységet folytat, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan tény, amire a torhálózattal kapcsolatban oda kell figyelnünk. Emellett Nyilván nem akarjuk a szólásszabadságot korlátozni, és önök jobban tudják, mint én, hogy a e, tor e, a e, különböző diktatúrákban alkalmas az ellenzék összefogására is, illetve a diszidensek munkájának és életének könnyebbé tételére. Itt nyilvánvalóan nem kell ezt felszámolni. Ugyanakkor a tor hálózat, és ezt ki kell mondani, hozzájárul ahhoz, hogy az online bűncselekmények egyre súlyosabbá válnak. A névtelenség az nem azt jelenti, hogy a törvény előtt névtelenséget kell, lehet élvezni. Azonosítani kell tudnunk ezeket a tevékenységeket. Amennyiben a alapos gyanú fennáll, akkor képeseknek kell lennünk arra, hogy elkapjuk ezeket az adatokat. A törvényes kommunikáció Európában és a törvényes információ csere a rendőri hatóságok között mindig is elismert eszköz volt. A telefon lehallgatások régóta benne vannak a rendőrség eszköztárában, nyilván ezek bírói felügyelettel zajlanak. Online sem szabadna, hogy ez másként legyen, de most másként van. Amennyiben nem kapjuk meg az eszközöket, hogy megfelelő engedélyekkel, ilyen lehallgatásokkal, internetes lehallgatásokkal elkapjuk, kapjuk a különböző bűnözőket, akkor nem fogjuk tudni elérni, hogy az internet biztonságos helyé váljon. Tehát európaiként nekünk ki kell állnunk a szólásszabadság mellett, ugyanakkor a polgárok biztonságát is biztosítani kell a kibertérben. Mit lehet tehát tenni. Létrehoztunk egy igazságügyi szakértői laboratóriumot a titkosítások feltörésére. Múlt pénteken láthatták a legutolsó műveletünk eredményét, amely ebben 16 európai ország és az Egyesült Államok vett részt. E, ezen akció körében 410 Tor network e, megbúvó illegális kereskedő helyett, e, drogkereskedő vagy kábítószerkereskedő helyett azonosítottunk és kapcsoltunk le és lefoglaltunk virtuális pénzt, valamint készpénzt is a 20 as dark marketet is lelőttük, és a főadminisztrátorát letartóztattuk. Az ilyen adminisztrátorok azonosításához régi típusú, hagyományos rendőri felderítő tevékenységet is alkalmaztunk. Volt egy beépített emberünk, aki képes volt nekünk információt biztosítani a hálózat lekapcsolásához. Így néz ki tehát a bűnök világ, a bűnvilága jelenleg az interneten. A jogalkotó, és ez a parlament komoly szerepet játszik abban, hogy a rendvédelmi szerveknek megadja azokat az eszközöket, amelyekre szükségünk van először is. A forrásból sokról kell információt kapnunk. Az IT infrastruktúra nagy része magánkézben van, e, sokkal kevesebbet tudunk e, az online ügyekről, mint a magánszektor. A legutóbbi nagy akciókat egyébként majdnem mindig a magánszektortól érkező információk alapján indítványoztuk. A Microsoft a botneteket lekapcsolhatja egyszerűbben és olcsóbban, mint ahogy mi tehetjük. A nagy műveletekbe vesznek csak részt a rendőrök, és én ezt nem tartom teljesen elfogadhatónak, ugyanakkor valójában jelenleg tényleg így működik a kibertér, eh, a jogi kereteket lehet megváltoztatni, amely a magánszektor, illetve a rendvédelmi szervek közti együttműködést szabályozza. Bátorítani kell az információ cserét, ez eh, különösen fontos a most eh, trialóguson tárgyalt irányelvvel kapcsolatban, amikor a kibertér biztonság biztonsága sérül, az irányelv eh, azt írja elő, hogy a támadásokat szakértők dolgozzák fel, és így meg tudják tenni a lépéseket a kibertér biztonságának eh, biztosítása érdekében. A bizottság javaslata egyébként azt is akarja, hogy eh, a rendőri hatóságokkal, illetve a mi kiberbűnözési központunkkal osszák meg ezeket az adatokat. Tehát Egyrészt eh, a zárat kell természetesen megerősíteni, hogy ne tudjanak bejutni a bűnözők, ugyanakkor eh, az együttműködést is az elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban eh, javítani és növelni kell. A sajnálatos módon a tanács az információ cserét kivette ebből az irányelvből, így aztán ez az egész immár csak a kiberbiztonsági szakértőkről szól, akik csak a technikai aspektusaival foglalkoznak az ilyen e, problémáknak, behatolásoknak, és technikai megoldásokat e, találnak a problémákra, ugyanakkor nem elemzik magukat a, magát az elkövetési formákat. E, én e, azt remélem, hogy a parlament és Schwab úr e, azt az álláspontot képviseli, amit a bizottság eredetileg e, képviselt. E, Diatemera úr munkájához és gratulálok. Van egy olyan rendelkezés, amelyet a parlament törölne eh, a privát felek közti információcsere eh, az Európol, illetve a Nemzeti Rendőrhatóságok eh, irányába szerintünk ez veszélyes. A Google Írországban van bejegyezve, több százezer ellopott hitelkártya adatot azonosítottak. Egy kontaktpontra lenne szükség. Egységes piac van, Európában vagyunk, szabadon lehet mozogni. Egy kontaktpont egyszerűbb lenne az ilyen esetekben. E, e, egyébként ez az elvál az EPPO felállítása mögött is. Ugyanakkor e, az Europolhoz a Google nem küldheti el ezt az adathalmazt egyben, hanem a 28 tagállamon keresztül kell, hogy kommunikálni, miközben miközben szortíroz, vagy miután szortíroz, vagy pedig a Dublini Europol irodának adja az egész anyagot, amely egyébként nagyon kevés munkatársal rendelkezik, és nincs jól felszerelve. Tehát ez is lehetővé teszi azt, hogy a bűnözők folytathassák a tevékenységünket, mi pedig ne tudjuk őket elkapni szeretnénk, hogyha az Európolnak közvetlenül adhatnák át ezeket az adatokat a magáncégek, nyilván az adatvédelmi szabályok betartásával. Szeretnénk, hogyha az adatvédelmi keret oly módon módosulna, hogy ez a jövőbeni munkánkat könnyebbé teszi. Van egy harmadik példa, ezt is ismerik, az adat megtartási vagy tárolási irányelv. Ismerem én is az Európai Bíróság ítéletét, ugyanakkor az ítéletben az is szerepel, hogy az adattárolás egy olyan célt elégít ki, amely közérdekű, és a közbiztonsághoz, valamint a bűnüldözéshez is hozzájárul, illetve ahhoz szükséges. A kötelező adattárolással kapcsolatos témában vannak, vannak aggodalmaim, mert a lehetőségeinket látom károsítva. Az adatok begyűjtése komolyan hozzájárul a bűnözés elleni fellépésünkhöz. Az adat tárolási irányelvet tehát valami mással kell pótolni, de ez Nyilván erre nekem nincs hatásköröm, és az Európai Bizottság feladatait nem is kívánom átvállalni. Ugyanakkor a kommunikáció elfogásának legális módjáról el kell gondolkozni. A Google és Apple default titkosítási eszközöket akarnak beépíteni a termékeikbe, ami egy nagyon súlyos új fejlemény lenne, E, ezen a területen. Végezetül, e, amit én most szerettem volna, az, az, hogy valós képet nyújtok arról, hogy milyen veszélyeket rejteget a számítógépes és az online bűnözés. Tudatában vagyok annak, hogy nagyon érzékeny területeket is érintünk. Nekem politikai e, céljaim nincsenek, én egyszerűen gyakorló bűnüldöző vagyok, én a rendőri szerveket képviselem, kérem, hogy ezt, a, ezt is vegyék figyelembe. Nyilván végső soron a jogalkotó és a parlament dönt arról, hogy a jogalkotó mit tehet annak érdekében, hogy a jogi környezetet kiigazítsa és kiegyenlítettebbé tegye Ugyanakkor azt gondolom, hogy az Európai Digitális Agenda alapján sem engedheti meg magának Európa, hogy ne reagáljon az egyre szofisztikáltabb titkosítási technológiák okozta problémákra, amelyekkel szembe kell néznünk ezen belül is. A rendőrségnek meg kell adni azt a, azokat a jogköröket és lehetőségeket online is, amelyekkel offline már rendelkeznek. Tehát a biztonságot és a magánéletet egyszerre kell biztosítani, szerintem ez lehetséges. Ehhez adatvédelmi szakértőkkel, IT szakértőkkel és rendészeti szakértőkkel kell megbeszéléseket folytatni. De hogy pozitív legyen a kicsengése a beszédemnek, eh, a kibertérben elkövetett bűn cselekményeket, azonosítva látjuk, hogy mekkora problémával állunk szemben, és megvannak a stratégiai prioritások is. Részben ez önöknek köszönhető, mert önök mindig is támogattak bennünket, a számítógépes bűnözés központunk felállításában ehhez pénzt adtak. Ezt köszönöm. Szeretném megköszönni emellett azt a jó együttműködést, amely kialakult a LIBE szakbizottsággal ezeken a területeken, és azzal fejezném be, hogy az Europol a lehető legátláthatóbb módon szeretne működni. Önök közül sokan már jártak Hágában, különösen az új képviselőknek ismétlem meg, ezt a meghívást jöjjenek el, nézzék meg, hogy milyen munkát végzünk, beszéljenek az adatvédelmi eh, szakértőinkkel, eh, beszélhetnek a nemzeti rendőri szakértőkkel, akik eh, ott működnek. Azt gondolom, hogy igen, hosszasan beszéltem. Köszönöm, hogy hagyta, elnök úr. Thank you very much, Rob, and, uh... Köszönöm szépen, Rob. Szándékosan hagytunk ilyen hosszú időt erre a napirendi pontra, mert uh az ismertetésed végén is azt mondtad, hogy ezek összekapcsolódó kérdések, a számítástechnikai bűnözés szembeni küzdelem természetesen közérdekű téma, és fontos ezt összekapcsolni azzal a szakértelemmel, amire a kollégák is rendelkeznek. Nagyon komoly érdekeink fűződnek ehhez a témához, és agaszt bennünket közvetlenül ugye az európai jogalkotási menetrenden a titkosítás és egyéb kérdésekkel kell döntenünk, hogy mi az, ami összefügg. Számos kihívással állunk szemben, hogyan lépjünk fel a számítós technikai bűnözéssel szemben, de hogyan védjük a magánéletet és biztosítsuk a magánélethez való jogot. Ezek fontos napirendi témáink. Elég időnk van még arra, hogy ezt a pontot megvitassuk. Köszönöm, köszönöm az előadást, most pedig meghallgatjuk a kollégákat. Ján Albrecht. Szépen, elnök úr. Ismételten szeretném megköszönni Wainwright úrnak a bemutatását, és eh, azt a, azokat az információkat, amelyeket összegyűjtött és megosztott velünk. Ez nagyon fontos. Javítanunk kell a szervezetbűnözéssel szembeni küzdelmet, főleg ami a számítástechnikai bűnözést és az internettel kapcsolatos szervezetbűnözést illeti. Teljes mértékben egyetértek ezzel. És nagyra értékelem az, európai, az Európol munkáját és a Kibernetikai Központ munkáját, támogatnunk kell ezt, főleg úgy, hogy jobb finanszírozást biztosítunk, és közös nyomozott csoportokat hozunk létre, ezt többször elmondtuk már, de ez fontos, hiszen a tulajdonképpeni nyomozások azok, amelyek során teljes támogatást kell, hogy biztosítsunk öröknek. Emellett a jogi keret is megváltozott. Egy rövid történetet szeretném kezdeni, mert képzeljük el, hogy ha tényekből indulunk ki, és megnézzük a bűnözési statisztikákat, akkor a gyermek bántalmazás, a gyermekek elleni erőszak illetve a nők ellenek vetett erőszak, főleg a családon belül zajlik, a családokban, otthon, otthoni környezetben. Ha én az ön helyében lennék, az ön posztján, és ugyanúgy beszélnék erről, mint ahogyan ön tette a titkosításról, akkor azt mondhatnám, hogy a rendőrségi és a bűnöldözési hatóságok szemügyre kell, hogy vegyék azt, hogy mi történik a családokban, az otthonokban. Természetesen az adatokat, a videó felvételeket, a videó felvételeket törölni fogjuk, hogyha azokon nem vehető észre semmi, de az erőszakot meg kell előznünk, és ez leginkább ott következik be a családokban. Éppen ezért ezt jobban szemügyre kell vennünk. Persze érvelhetnének így is, de érvelhetnének úgy is, hogy manapság a bűnöltöző hatóságok óriási problémákkal szembesülnek, amikor az illetékesek mondjuk találkoznak a bűnelkövetők valahol mondjuk egy erdőben, vagy egy olyan titkos helyen, ahol nincsenek jelen a rendőrök, tehát nem lehet kitalálni azt, hogy hol vannak, mondjuk egy híd alatt, vagy valahol máshol jönnek össze. Regisztrálni kellene azt, hogy mindenki hova megy, hogy nyomon követhessük a mozgásukat, és megállapíthassuk azt, hogy valaki részt vesz egy bűn elkövető szervezetben, akkor követjük azok, akiknek nincs mit titkolniuk, az őróluk felvett adatokat töröljük. Kérdés, hogy akkor miért nem tesszük ezt? Az a kérdés, hogy miért nem így járunk el? Hiszen ez óriási segítséget nyújtana a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, az offline környezetben, ahol sokkal nehezebb számunkra felkutatni a személyeket, szemben az online világgal, ahol a technikai infrastruktúra az IP cím és egyéb eszközök segítségünkre vannak. Elmondhatom, hogy miért nem így járunk el. Az alkotmányos hagyományaink, a jogállamiság és a jogállamiságra épülő demokrácia elvei miatt. Hogyha ezt alkalmazunk az anonimizációra, ő, ön ugye azt mondta, hogy ez egy olyan eszköz, amelyel visszaélnek, vagy ugye a titkosítás, amelyről ön úgy beszélt, hogy a e, rossz fiúk e, kezében levő eszköz, ez olyan lenne, mintha én azt mondanám, hogy ha valaki az erdőben sétál, és utána törli a lábnyomait, ez ugyanúgy visszaélést jelent, pedig ez nem így van, hiszen ez a polgári jogaink és a liberális demokráciák része, hogy az ember ezt megteheti, és nem állítja senki rólam egy ilyen esetben, hogy visszaélek a jogaimmal. tehát a vádakat azok felé irányítsuk, akik megpróbálják például a torhálózat alkalmazásával törölni a nyomaikat. Ön is említette, hogy ez egy nagyon fontos eszköz gyakran. Lehet, hogy itt csak egy kisebbségről van szó, amely a szélsőségesekkel szemben próbál védekezni, és elkerülni azt, hogy, a, hogy kövessék őket az emberek számára gyakran nagyon fontos, hogy képesek legyenek arra, hogy valahogy megbújjanak, elbújjanak, elrejtőzzenek például otthonukban. Itt nem arról van pusztán szó, hogy rejtőzködni akarok otthon, amit egyébként megtehetnék. De fókuszáljunk most arra, hogy mit tehetnek a bűnöldöző hatóságok, a rendőri hatóságok, ha jogos aggályuk van, alapos gyanújuk egy kockázattal kapcsolatban. Én elbújhatok ugye otthon, de hogyha gyanúsá válok, akkor a rendőri szerveknek van kellő eszközük ahhoz, hogy behatoljanak az otthonomba, házkutatást végezzenek el, és őrizetbe vegyenek. A jogi keretünk biztosít ilyet, és vannak jogi biztosítékaink, bírák, ott vannak az igazságügyi szolgálatok, akik felügyelik az ilyen folyamatokat. Én tehát azt kérném, hogy üljünk le, és nézzük meg azt, hogy a jogi eljárásainkat hogyan tudjuk bevetni a nyilvános helyeken való térmegfigyelésre, vagy egyéb esetekre, amelyek a digitális környezetben merülnek fel. Ha például szervezett bűnözésről van szó, például egy nyilvános helyen kábítószer csempészetről, akkor ezt bizonyos feltételek mellett videó lehet rögzíteni. Hogyha van egy olyan hely, ahol a szervereket felhasználják a bűnekövető szervek, bűnekövető szervezetek, akkor nyomon lehet követni azt, hogy ott mi történik. Beszéljünk ezekről a lehetőségekről, és ne próbáljuk meg elvetni azon lehetőségeket, amelyekkel rendelkezünk, a különböző eljárásokat, és elnézést, hogy ez ilyen hosszúra nyúlt. Ján, az a benyomásom, hogy tudtad volna még folytatni hosszú ideig, de az igazság az, hogy az európai digitális menetrendről is lesz majd egy vitánk, úgyhogy ez az eszmecsere folytatódik még. Úgyhogy a titkosítási kérdésekről még beszélünk majd. csak ketten jelentkeztek, de miután Jan elkezdett beszélni, a lista is hosszabbá vált. Minél hosszabb ideig beszélsz, annál, hosszabb, annál többen jelentkeznek. Verzsi asszony. Euh, Köszönöm szépen. Először is elmondanám, hogy nagyra becsültem. Albrecht képviselő hozzászólását, akivel tökéletesen egyetértek. Nos, megértettem az ön üzenetét, világos volt. Szüksége van az Európai Parlamentre annak érdekében, hogy kiegészítő forrásaik legyenek, és hogy a jogalkotás ne akadályozza meg a cselekvést, a fellépést. Ragaszkodott ahhoz a tényhez, hogy egyre több a számítógépes bűncselekmény száma és a számítógépes bűn elkövetők egyre inkább szakértőkre, szakemberekre támaszkodnak, intelligens személyekről van szó ezen bűn elkövetők esetében, és megfelelő eszközökre van szükség ez a jelenség leküzdésére. Évek óta foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, és az előre menekülés jelenségét tapasztalom. Egyre több és több és több forrást eszközt kérünk, és az eredmények azok nem felelnek meg az elvárásoknak, és ön nagyon jól említette, hogy sikerült letartóztatni egy bűn elkövetőt egy régi vágású művelettel. A szábintógépes elkövetők esetében az általános felügyelet nem lehetséges, illetve nem ez az, ami eredményt ér el, ez csak egy illúzió. Az orosz vagy a kínai a modell lenne, a mi modellünk, én azt mondom, hogy nem. Ezek nem megfelelő modellek, tehát nem szabad a gyermeket kiönteni a fürdővízzel, és másrésztről pedig számos számadattal szolgált ön, amelyek aggodalmat keltőek itt most a konkrétumok minimumára kell támaszkodnunk. Egyre fiatalabb áldozatokról van szó. Az egyetlen eszköz arra, hogy elkerüljük, hogy a gyermekek váljanak áldozata, ez az megelőzés, a nevelés a lehető legifjabb életkorban. Tehát nem hiszem, hogy a felhasznált módszer a jó, az önérvei nem győztek meg igazán. Szeretnék felvenni egy kérdést. A jogalkotás nem követte a technológia fejlődését, irányelvekre van szükség, forrásokra van szükség. Nos, mit is akar ön még többet valójában, mert nekem az a benyomásom, hogy mi csak itt körben járunk, és itt az alapvető jogok megsértéséről lehet szó ilyen esetekben, és ezek az elképzelések engem egyáltalán nem elégítenek ki. Okay, um, Rob is getting... Rob, hoz azt hiszem nagy, nagyon komoly kérdéseket tettek fel, úgyhogy meg kell adjuk majd a lehetőséget, hogy ezeket megfelelően megválaszolja, és azt szeretném, hogy Timothy Kirkhope napirendi pontját is időben kezdhessük el, úgyhogy kérnék mindenkit, hogy két percben szóljon. Ana Gomes következik. Megértem, hogy kollégánk Albrecht úr és Verzsiasszony hogyan érvelnek, és annál is inkább megértem őket, mert hogy finoman fogalmazzak a jogszerűséget és az állampolgárok alapvető jogait a rendészeti szervek, a bűnöldöző szervek nagyon kevéssé vették figyelembe, nem a Europol, de más ügynökségek, nem bűnöldöző szervek, hírszerző szervek. És ez indokolja azt a, azt a vonakodást, amelyet tapasztalhattunk. Másfelől azonban nem ignorálhatjuk, hogy valóban mindez a technológia fejlődésének a következménye. És annak is a következménye, hogy a kormányzataink kevés forrással látták el a szervezett bűnözéssel szembeni küzdelmet. Egy óriási deficit figyelhető itt meg. Nem tudom, hogy ez minden esetben elmondható-e, de én már voltam a számítástechnikai bűncselekmények áldozata, amikor a korrupcióval szemben léptem fel. És sajnálattal vagyok kénytelen mondani azt, hogy a hatóságok, amelyekhez fordultam, teljességgel képtelenek voltak arra, hogy megfelelően eljárjanak, egyébként a bűnökövetőkkel szemben is. ha nem ilyenfajta bűncselekméről lett volna szó, hanem például az unokáim bántalmazására került volna sor, akkor elmondhatom, támogatnám azt is, hogy bizonyos alapvető jogaik lemondásával vegyük fel a küzdelmet a bűncselekményekkel szemben és én nagyon is kiállok az alapvető jogok mellett. De úgy gondolom, hogy bizony beszélnünk kell arról, hogy milyen új eszközökre van szükségük a bűnüldöző hatóságoknak, ahhoz, hogy határozottabban lépjenek fel, de persze jogi feltételeknek is érvényesülniük kell, amikor fellépnek, és ezt az összefüggést nem hanyagolhatjuk el. Úgyhogy a kérdésem Vérájt úrhoz ez lenne. Szükségünk van arra, hogy ott vannak olyan kulcsfontosságú partnerek, mint az Egyesült Államok, amikkel együtt kell működnünk. A magánélethez való jog nem érvényesül az USA vonatkozásában, és világszerte a bűn elkövetők ezzel visszaélnek. Arról is beszéljünk már, hogy a az ott működő, az ott tevékenykedő bűnönkövetők, a bűnöldöző szervek is visszaélnek gyakran ezzel a helyzettel. Köszönöm szépen, Mónika Holmányer. Um, Elnök úr, három kérdésem lenne összességében. Az első, egy példa, hitelkártyás csalások látszólag ártatlan dolog, valaki észreveszi, hogy 2000 euró eltűnt a hitelkártyája számlájáról, a bank pótolja ezt az összeget, vagy akár nem, és aztán itt bekapcsolódnak a rendőri hatóságok. Az lenne a kérdésem, hogy mennyi információ kerül be az Európolhoz ezen konkrét esetek kapcsán az egyes tagállamokból, hiszen itt eteben nem egy egyetlen 2000 eurós hitelkártya csalásról van szó, hanem nagy akcióról, ahol több millió eurós kár keletkezik. Az interneten eloszlik ezt, tehát ez nem úgy van, mint egy bankrablásnál, ahol egy hatalmas összeget zsákmányolnak a bankrablók, hanem ez kisebb összegekben történik, az 5-10-15 milliós csalás az interneten keresztül kis összegekben, és ezen összefüggésben, tehát kérdezem, hogy hogyan mennyi információt be az Európolhoz, és második dolog, az Albrecht kolléga felvetett az adatok előzetes tárgyalására vonatkozó kérdést. Az Európai Bíróság részről az arányosság és szükségesség kérdését vetette fel, másrésztről pedig hangsúlyozta, hogy korlátozások vannak az alapjogok tekintetében. A szabadságjogok tekintetében, hogyha az alapvető emberi jogok, illetve az emberek biztonsághoz kapcsolódó jogai nem állnak összhangban. Tehát itt két alapjog van, amelyek egymással úgymond harcolnak. Az adatok előzetes társolása során Albrecht úr hangsúlyozta, hogy ezek alkalomra vonatkoznak, vagy regián, regióra vonatkozóak. Itt a videófelügyelettel hasonló felügyelethez hasonlóan lehetne eljárni. Nos, esetleg egy kísérletet lehetne folytatni, megvitatni, illetve el tudnám mondani nekünk, hogy vannak-e itt korlátozási lehetőségek, ha, egy, ha egyáltalán léteznek ilyenek, és ezek milyenek lehetnek, illetve mennyiben ö, vannak önök bizonyos adatokra utalva, amelyek esetleg már nem állnak rendelkezésre, és így a szervezett bűnözés előnyhöz juthat. Tehát esetleg néhány mutatót fel tudna -e nekünk sorolni, amelyek hasznosak lehetnek politikai munkánkhoz. A harmadik kérdés. A szakértők, akik az internettel, illetve a számítógépes bűnözés lehetőségeivel foglalkoznak, Nos, az ön véleménye szerint az Európolnál, illetve az egyes tagállamoknál vannak elegendő számban ilyenfajta szakemberek, akik képesek arra, hogy a technikai lehetőségeket, ezek dimenzióit felismerjék, vagy továbbra is itt személyzettel kapcsolatos hiányosságokban szenvedünk. Köszönöm. Mónika Boni úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni ezt a jelentést, mert véleményem szerint nagyon hasznos volt a következtetések kapcsán is, és ezeket egyenként kellene fontolóra vennünk. Úgy gondolom, hogy amikor a digitális forradalomról beszélünk, akkor figyelembe kellene vennünk, hogy vannak bizonyos jogszabályok, amelyek a valós világra érvényesek. Arra kellene, azon, annak érdekében kellene dolgoznunk, hogy a virtuális világban is, a digitális világban is érvényesek legyenek ezen szabályok. Lépésről lépésre tehát a jogszabályainkat a digitális korszakhoz kellene igazítanunk. A számítógépes bűn, bűncselekmények fenyegetettsége egyre nagyobb, ez egy komoly kihívást jelent mindannyiunk számára. És egy új struktúra szükséges ahhoz, hogy jobb egyensúlyt teremtsünk egyfelől a magánélethez való jog érvényesítése, és az egyéni és közbiztonság szavatolása között. Két kérdést szeretnék feltenni. Nem csak önhöz, hanem egyáltalán szeretném ezeket felvetni. Szeretném tudni, hogy eh, hogyan eh, kapcsoljuk össze az adatvédelmi rendelkezéseket a jogi kerettel, hogy eh, személyre szabott adatvédelmi szabályokat érvényesítsünk, és figyelembe vegyük az ágazat érdekeit, és hogyan definiáljuk újra az adatok tárolásával kapcsolatos előírásokat a bíróság ítéletét követően, és a polgárok számára hogyan tudunk megfelelő helyzetet teremteni, eleget tenni a polgárok elvárásainak, és kedvezni, hogyan tudnánk támogatni a digitális kutatásokat is. Erre az egyensúlyra szükségünk van, hogyha a polgárokat, a társadalmat szeretnénk védeni, egyidejűleg azonban az alapvető jogokat is szem előtt kell tartanunk. Köszönöm. Köszönöm, Boni úr, és köszönöm, hogy tartotta az időkeretet is. Natali Griszbeck következik. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is megpróbálok rövid lenni, és gyors. Néhány szóban két kérdést tennék fel. Az a szokásunk itt a Libe hogy ezen nehéz területtel foglalkozzunk, amely a demokrácia területe, és megpróbálunk itt a szakbizottságban egyensúlyt találni az alapvető szabadságjogok védelme, valamint a legnagyobb fokú biztonság elérése között a nyugati demokráciákban. Ezek a számadatok, amelyeket ön felvetett, ez persze nem azt jelenti, hogy a többit elhanyagolom, de ezek ijesztő számok a gyermekpornográfia vonatkozásában, ez, hogy ennyire elharapódzott ez a szörnyű és súlyos jelenség a visszaélések száma a gyermekekkel szemben, és az ilyen formájú erőszakos esetek számai. Természetesen támogatjuk a nyomozást, a küzdelmet a számítógépes bűnözés valamennyi formája ellen, de itt arról van szó, hogy a helyzet egyre romlik, és az egyensúlyt, mint megpróbálunk megtalálni, az egyre inkább megsemmisült. Tehát itt Ahogyan ön is említette, ön azt mondta, hogy ön nem politikus, hanem a helyszínen dolgozó szakember. Nos, mi képviselők szintén a helyszínen vagyunk. Gomes úr asszony utalta a tapasztalatára, szintén a helyszíni tevékenységekhez kapcsolódik. Nos, tehát azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehetne javítani az eszmecserét és az együttműködést a tagállamok között, hogy hatékonyan felléphessünk ezen jelenségek ellen, tehát hogy ezen felelősségünket gyakorolhassuk a fiatalokkal szembeni felelősségünket, akik sérülékenyek, és akiket védeni kell általunk minden eszközzel, és másodszorban egy jogi keretben amely méltó az Európai Unióhoz, ebben tudjuk ezt megtenni. Nos, ami a gyermekpornográfiát illeti talán, egyszerűen törölni kellene egyes honlapokat, de ez nem lehetséges, noha hatékony lenne. Ezen kérdés nagyon gyakran felvetődik itt a szakbizottságunkban. Ez csak egy olyan keretben lenne hatékony, amely egy szervezett európai keret. Köszönöm. Kinátszoli. Köszönöm, Natali. Most lezárjuk a felszólalók listáját, mert az utas nyilvántartással kapcsolatban még lesz egy napi rendi pontunk. Stevens aztán következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Ik heb een en ander snel doorgenomen. Er is één punt dat nog ontbreekt, denk ik. In het... Nos, figyelmesen követtem az elhangzottakat, de egy dolog hiányzik számomra itt ebből a jelentésből. Itt az állami szervezetekről van szó, kormányzati rendszerekről, amelyeket megtámadnak. Belgiumban is volt egy ilyen fajta eset nemrégiben, egy a belga kom egy informatikus rendszerét meghekkelték, vagy oda beszivárogtak, Amerikából származtak az elkövetők, onnan jött ez a támadás. Ez a közelmúltban történt, ez az eset, és Oroszország is rejtőzhet emögött. Egy balti államrendszere összeomlott, és most e, az ön jelentésében ez az eset nem szerepel. Ez nem feltétlenül szervezett bűnözés annak legtisztább formájában, de ez mindenféleképpen egy bűncselekmény, egy visszaélés a számítógépes bűnözés területén. Egy ország megbénítja a másik ország számítógépes rendszerét folytattak ezzel kapcsolatos tanácskozásokat, értékelték ennek a kockázatait. Mi a helyzet az ilyenfajta beszivárgással Oroszország vagy Kína is lehetnek érintettek ebben? Mm, itt védelemre szoruló információkat próbálnak lehívni, vagy ezekhez próbálnak hozzájutni. Nos, az alapjogok védelméről nagyon sok gondolat elhangzott, hogyha a gyermekek gyermekekkel kapcsolatos visszaélésről van szó, akkor teljesen egyetértek az elhangzottakkal, ezt semmiféle esetben sem fogadhatjuk el. Itt akár az alapjog, alapjogokat is fel kell áldoznunk ugyanis azok, akik korrekt módon viselkednek, azok fizetik meg az árat azok magatartásának, akik bűncselekményeket követnek el. Mindenképpen meg kell találnunk az arany középutat e tekintetben. Az alapjogok feladását illetően az lenne a benyomásom, hogy tulajdonképpen a helyzet győztesei a bűnelkövetők. Az internet szolgáltatók, a Google és a számítógépes vállalatok, ők hogyan kezelik ezt a problémát? Hogyan lehetne őket erőteljesen bevonni a számítógépes bűnözés leküzdésébe? kérdésébe. Talán van még erre néhány lehetőség, amelyet értékelni lehetne. Az informatikusok, a szakképzett személyek, mm, rájuk szükség van, itt erkölcsi kockázatokról van szó, tehát nem szabad naív módon dolgozni az IT projekteken, őket is képezni kell, fel kell hívni a figyelmüket erre a problémára. Grazie Presidente per questo tempo. Barbara Matera, köszönöm elnök úr, betartom a felszólalási időt, rövid leszek. Az előttem szóló kolléga is felhívta a figyelmet erre a kérdésre, erre az érvre, tehát azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha az igazgató úr válaszolna tudna erre a témára. Itt arról van szó, hogy hatékony intézkedésekre van szükség a fiatalok védelmére, anélkül, hogy az alapjogokat megsértenénk. Hogyan tudjuk ezt elérni? és aztán ön szólt az együttműködésről az ügynökségek között, lehetséges -e a CEPOL és az Európol közötti együttműködés? Thank you for sticking to time. Köszönöm szépen. Birgit Cipel az utolsó hozzászólónk. Én is megpróbálok röviden fogalmazni, ami a magánvállalkozások bekapcsolódását a, illeti a rendészeti munkába. A kérdés nem az, hogy erre törekednünk kell vagy sem, hanem milyen mértékben. Magánszemélyként én nem vehetek részt rendészeti munkában, és nem tudok letartóztatni a szemét, de ha bekövetkezik egy bűncselekmény a térségemben, akkor tájékoztatnom kell a rendőri szerveket. Tehát szeretném tudni, hogy a magánvállalatok mennyiben végezhetnek rendészeti feladatot, és hol kellene meghúznunk a határt, amit nem lenne szabad átlépni. A digitalizáció felhasználása rendészeti célból volt egy másik aspektus, és ugye védenünk kell az alapvető jogokat, az alapvető szabadságjogokat. Mindig, amikor olyan témákról beszélünk, mint a gyermekek bántalmazása, amely felkavarja az érzelmeket, készek vagyunk arra, hogy azt állítsuk, hogy rendben, le kell mondanunk bizonyos jogainkról, hiszen a gyermekek védelméről van szó. Ugyanakkor azon intézkedések, amelyeket meghozunk, nem csak a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekre lesznek kihatással. Ezért arról kellene beszélnünk, hogy a valós világból, az offline világból származó szabályok melyek, és melyek azok, amelyek a digitális világra érvényesek. Igen, védenünk kell a gyermekeinket, de nem csak az nők ellenek vetett erőszakról van szó. A gyermekek ellenek vetett erőszak is a legtöbb esetben a családi környezetben következik be. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ahogyan azt Jan populista módon azt mondta, hogy minden egyes lakásba kamerákat kell szerelnünk, ezt nyilván nem fogjuk megtenni, de akkor mi a megoldás? Úgy gondolom, hogy nem tartózkodnunk kellene az érzelmi töltető reakcióktól, és egy egy objektív vitára volna szükségünk, amikor arról beszélünk, hogy hol legyen a határ az alapjogok védelme és a bűncselekmények elleni küzdelem között, milyen mértékben tudunk felhasználni milyen digitális információt, és ki férjen hozzá ezen információkhoz. Tehát számos kérdésre kell még választ kapnunk, és remélhetőleg a tényekre, és nem pedig az érzelmekre fogjuk majd alapozni ezt az eszmecserét. Köszönöm, visszatérünk oda, honnan kiindultunk. Többen szóltak, és ez nyilván azzal magyarázható, hogy nagy érdeklődésre tart számot ez a számítógépes, számítós technikai bűnözés, de visszajössz még hozzánk, és lesz még más lehetőség is arra, hogy megvitassuk ezek dolgokat. Ha nem tudunk minden kérdést megválaszolni, azt hiszem, hogy a kollégák tisztában vannak azzal, hogy visszatérsz, tehát kérlek, próbálj meg minél több kérdésre választ adni. Köszönöm, elnök úr. Csak egyet tudok érteni azzal, amit Zipel úr most, Zipel asszony most mondott. Tények alapján kell vitáznunk, nem érzelmi vitába kell bocsátkoznunk, és a számok alapján kell, hogy önök értelmezzék mindezt. Ugyanakkor nem vagyok meggyőződve arról, hogy mindenki érti a probléma természetét, mert ha úgy gondoljuk, hogy az offline világban a megelőzés, illetve a rendészeti szervek jobb fellépése a családi környezetben megelőzi az online világ problémáit, akkor tévednek. Persze, hogy nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk a megelőzésnek, és a rendőri hatóságok jobban górcsőre kell vegyék a családi környezeteket, de az európai rendőrségek foglalkoznak a gyermekek bántalmazásával. Itt azonban nem egy választásról van szó, hogy offline vagy online lépjünk fel hatékonyabban, mert közben 4 millió újabb képet fedezett fel a, rendőrség. És Verzsi asszonynak azt mondhatom, hogy természetesen itt nem kitaláljuk a tényeket, nem állítjuk pusztán, hogy egyre több a két évnél fiatalabb áldozat. Ezek tények, szám, adatok, amelyekről beszélünk. A TOR hálózat esetében a hálózatok 20%-a egy független tanulmány alapján. Az ilyen fórumok 20%-a foglalkozik a gyermekek ellenek vetett bűncselekményekkel. Tehát valóban az offline világban és interneten is hatékonyabbak kell fellépjünk. Én arányos eszközöket kérek. Nem akarjuk, meg akarunk senkit megfosztani az alapvető jogoktól, hanem egyensúlyra törekszünk. Az offline világban megtaláltuk az egyensúlyt akkor mennyire fontos az alapvető jogok érvényesülése szempontjából, hogy például az adóügyeinket vagy a bankügyeinket megfelelő módon tudjuk kezelni. Ezek is alapjogok, és legalább annyira fontosak, mint az interneten. De megfelelő feltételekre van szükség, és a rendőröknek joguk, a rendőri hatóságoknak joguk van ahhoz, hogy a megfelelő feltételek és az igazságügyi felügyelet mellett hozzáférjenek a banki adatokhoz. Én azt állítom, hogy az internet világában megfosztottuk a rendőri szerveket attól, hogy ugyanazon elveket alkalmazzák. Nem tudjuk felkutatni a titkosítás miatt a bűnelkövetőket. Az internet világa úgy alakult, hogy eddig még nem tudunk ugyanolyan jogalkotási választ adni az ott történtekre, mint az offline világban. És ezt nap mint nap tapasztaljuk. Számos konkrét kérdés elhangzott. Holmájer asszony, Gómez asszony nagyon fontos kérdéseket tett fel a tagállamokra vonatkozóan. Ezen a területen a tagállamok hatóságai komolyabb kötelezettségeket vállalat, kötelezettségvállalásokat tettek, mint más területeken. Persze a helyzet még javulhat, de az elköteleződés még itt is jobb, mint más területeken. Az igazi problémánk az az, hogy a kiberközpontunk kicsi, a személyzeti forrásaink nem elegendőek, ez nyilván ismerős probléma. Nincsunk ahhoz, hogy megküzdjünk ezen problémákkal, ezek a legégetőbb kérdések. Verzsia asszony többek között azt kérdezte, hogy igazából mit szeretnénk. Az előadásomban egyértelműen megfogalmaztam, hogy mit akarunk azt akarjuk, hogy a bűnöldöző hatóságok ugyanolyan eszközökkel legyenek felruházva, mint a valós világban, és példákat is említettem, az irányelvek, biztosít, az irányelveknek biztosítaniuk kell az adatmegosztást. A Europol rendeletben kellene, hogy szerepeljen az, hogy a magánfelektől is információt kaphat, kaphassunk, ezt nem lenne szabad kizárnunk a javaslatból. Az adatvédelmi irányelv is fontos és új irányelvre van szükségünk, hogy túllépjünk a legsúlyosabb problémán, ami maga a titkosítás. Később visszatérek még ezen kérdésekre, mindesetre most köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm Rob. Más kérdések is elhangzottak, persze, de úgy gondolom, hogy a lényegi kérdésekre választattál, és hamarosan megint eljössz hozzánk. Köszönöm a válaszokat mindkét napirendi pont kapcsán. Köszönöm, hogy időt szakítottál a szakbizottságunkra, és lehetővé tetted a párbeszédet. Ugye Jan Albrecht is utalt arra, amit te is megegyeztél, hogy az új képviselők számára jó lenne, ha ellátogatnának a Jókó központjába. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, most folytatjuk a PNR adatokkal kapcsolatos napirendi pontunkat. So, colleagues, as you... Rendben, kollégák, nos, minden bizonyal mindenki emlékszik még erre, most az új kollégáknak mondom inkább. Az előadónk Kirkhope úr, Foss úr, Birgit Zippel, Jan Albrecht, Cornelia Ernst és Laura Ferrara az tevőink. Röviden szeretném felvezetni ezt a témát Timothy hozzászólása előtt, hogyha egyetért velem. Röviden összefoglalnám a kérdéskört. A kollégák minden bizonyal emlékeznek arra, hogy a Live Bizottság a korábbi ciklusban megvitatta, és, megvitatta ezt a témát. Kitértünk arra, hogy ami a szabálysértéseket illeti az EU-n belüli járatokat. Az adatok tárolásának időszakáról beszéltünk, a különböző kötelező érvényűs egyéb rendszerekről, és a javaslatot annak idején a Libe Bizottság elutasította. A plenárison 2013-ban úgy döntöttünk, hogy vissza küldjük ezt a témát a LIBE bizottságba. Több tagállam már bevezetett ilyen rendszert, kísérleti projektekben is részt vesznek, amelyeket a, az Európai Bizottság is finanszíroz. Az Európai Bíróság ítéletét követően felvetődött az a kérdés, hogy mennyiben hat ez az ítélet az adatok tárolására. Avramopoulos biztos is nyilatkozott erről, a tagállamok pedig összefüggésbe hozták ezt a kérdést a külföldi harcosok témájával. Ma tartunk egy előzetes eszmecserét mindenről. Úgy gondolom, hogy először meghallgatjuk az előadót, Kirk Hopurat, majd a tanácsot, a bizottság képviselőjét, és ezt követően kapnak szót a képviselők. Timothy, akkor most tiéd a szó. Uh, well, thank you very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy uh, lehetőségünk van arra, hogy uh, az EUPNR irányelvet átvitathassuk, és megnézzük, hogy hogyan lehet előre lépni. Ez a bizottság elutasította kis többséggel az irányelvet. A plenáris úgy szavazott, hogy a bizottság vizsgálja meg még egyszer ezt a kérdést. Korábban már voltak olyan jelentések, amelyeket eredetileg a bizottság elutasított, majd aztán további munka után eh, eredményeket sikerült elérni, ugyanakkor eh, jobb eredményeket csak mindenki együttműködésével, illetve jó hiszeműséggel lehet elérni. Az elmúlt hónapokban, amióta az új parlament felállt, a parlament számos szakértőt kért fel, hogy tájékoztassák a bizottságot, a plenáris, itt a bizottságban is. E, ide most is volt szó erről, és nem csak Rob Wainwrightról van szó, aki ma is itt volt köztünk, hanem Gilles de is, aki az EU terrorizmus ellenes koordinátora, a tanácstól jöttek el szakértők, Jean-Paul Labort, aki az ENSZ igazgatója, aki terrorellenes ügyekkel foglalkozik, valamint Malmström volt biztos és járt nálunk, aki sokáig ura volt ennek a dossziénak, valójában már ugye két és fél éve végzem én is ezt a küldetést, ha használhatom ezt a szót. Mindenki, aki itt járt, rámutatott arra, hogy sürgős lenne létrehozni az EU PNR rendszert, és azt mondták, hogy a terrorizmus elleni fellépésben ennek komoly hozadékai lennének. Ez a megállapodás, illetve ez a jogszabály kiegészítené az egyéb intézkedéseket. Ez egy olyan eszköz lenne, amely az egyének jogait is megfelelően szabályozná, miközben lehetővé tenné a legsúlyosabb típusú bűncselekmények elleni fellépést. A PNR adatok már most is eh, fellettek, fel vannak használva eh, arra, hogy eh, feltérképezzük, milyen EU állampolgárok utaznak Szíriába harcolni, és aztán utaznak vissza. A PNR-rel azonosítjuk az útvonalakat, és a tagállami hatóságok részéről segítségével megpróbáljuk megakadályozni, hogy eljussanak <clears throat> az ilyen destinációkra a PNR alapján sikerült már letartóztatni olyan személyt, aki 12 éves személyt próbált szexuális cselekményekre rábírni. Eh, hallottuk eh, azt is, hogy eh, ezzel kapcsolatban is, ezzel a szörnyű bűncselekmény típussal kapcsolatban is van még tennivalónk. A PNR alapján azonosítottak egy kábítószercsempész bandát is, nyomon követve a karibi, észak-amerikai és európai térségben a bandatagjainak a mozgását. 40 tagját ítélték el, 14 tagját ítélték el ennek a szervezetnek összesen 79 év börtönre emellett nigériai nők becsempészőit is letartóztattuk Franciaországban és Nagy-Britanniában, azonosítottunk gyanúsítottakat, azonosítottunk gyanús számlákat, amelyekről tranzakciókat intéztek. Azt akarták, hogy viszonylag röviden beszéljek, ezek csak kis példák arra, hogy mit tudunk elérni, akár mindennapi szinten is a PNR adatokkal. Én nem azt mondom, hogy a PNR lesz a csodaszer a szervezet bűnözés ellen, meg a terrorizmus ellen, de azt azért mondom, hogy a nagyon fontos része a megoldásnak, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy az emberek biztonságát garantáljuk. Nem csak a rendvédelmi szervek akarják ezt minél hamarabb meghozatni velünk, a légitársaságok is rámutattak arra, hogy jelenleg egy joghézag van, amelyben nehezen működnek, és gyakorlatilag megsértésre kerülhetnek adatvédelmi szabályok, mert a standardok nem elég világosak. Irányelv hiány a tagállamok 28 különböző rendszer, tagállami légitársaságok 28 különböző rendszert eh, alkalmaznak, akár ugyanabban a tagállamban is. Eh, a jelenlegi rendszer a légitársaságoknak nem kedvező. Eh, ráadásul nagyon eltérnek az adatvédelmi standardok a különböző tagállamokban az egységes szabályozás hiány. A tagállamoktól 15 nem EU tagállam kér adatokat, illetve a tagállami légitársaságoktól 15 nem EU tagállam kér adatokat. Egy átfogó um, irányelv létrehozása például szabályozná azt is, hogy az utasok adatait milyen módon lehet harmadik országoknak kiadni, illetve hogy milyen jogi felelősséggel rendelkeznek a légitárságok akkor, amikor esetleg nemet mondanak olyan követelésekre, ahol nem látják biztosítva az adatvédelmi szabályokat. Én Nagy-Britanniából érkeztem, ahol napi veszély a terrorfenyegetettség, ugyanakkor vannak még itt mások is ebben a teremben, akik szintén ismerik a terrorizmust első kézből. Nem fekete-fehér persze a kép. Tudom, hogy vannak olyan országok, amelyek a közelmúltban is harcolniuk, amelyeknek harcolniuk kellett a szabadságjogaikért. Ugyanakkor ott az állam állam ezekben, a, ezekben a, az országokban korábban visszaélt a jogosítványaival, és én nem borom kétségbe ezeknek az érveknek az erejét sem. Ugyanakkor 15 tagállam eh, a bizottsági támogatással PNR eh, épít. Eh, Románia, Portugália, Spanyolország, Magyarország, Litvánia, Észtország, Lettország, Nagy-Britannia, stb. Nekünk létre kell hoznunk a saját EU szabályainkat és standardjainkat. minél előbb kell ezt megtennünk, különben teljes káosz lesz úrrá, és további problémák jelentkeznek. A adattárolási irányelvet is kellene csinálni sokak szerint e, újat a régi helyet. Na most az beletelik majd egy kis időbe, addig is olyan információ, amelyet mindenképpen ki kell cserélni, adatok, amiket cserélni fognak, e, szabályozás nélkül lesz e, kicserélve, és a terroristák e, kiátszhatják a jelenlegi joghézagokat. És azt gondolom, hogy felelőtlenség lenne részünkről, hogyha ezt hagynánk, hogy ez folytatódjon Itt egy olyan irányelvről van szó, amely nem egy harmadik országgal való megállapodás, hanem saját standardjainkat alkalmazhatjuk. Minden új adatvédelmi szabályt, majd aztán e, a minden új adatvédelmi szabálynak majd később érvényt szerzünk e, a PNR vonatkozásban, és remélem, hogy sikerül egy olyan kompromisszumot elérni, amelynek e, mindenki örül. A képviselő kollégák tudják, hogy hozzám bármikor eljöhetnek az irodámba, és beszélhetnek aggodalmaikról, aggájaikról, álláspontjukról, és beszélhetünk a bizottsági üléstermen kívül is szükség van erre, hogy felléphessünk a komoly bűnözés ellen. Remélem, hogy újra leülhetünk együtt, és egy észszerű, ugyanakkor gyors megoldást találhatunk, hogy megoldjuk ezt a kérdést. Thank you, Timothy. I was going to say you Köszönöm, Timothy. Így csak A tanácsnak adom meg először a szót. Ketten vannak itt a tanács részéről. Egynek adnám meg a szót. Mind a ketten akarnak? Sarvio Melicelli következik. Signor Presidente, sono Filippo Colombo, parlerò io per il Consiglio. Én fogok beszélni a tanács nevében. Sono Filippo Colombo, della rappresentanza permanente d'Italia. Nos, az olasz állandó képviseletnél dolgozom. Köszönetet szeretnék mondani mindenek előtt az elnökség nevében a Libe szakbizottságnak ezért a lehetőséget, hogy együtt megvitassuk e javaslatot, amely nagyon fontos számunkra. Hogyan emlékeztetett rá elnök úr, a tanács már 2012-ben megállapodásra jutott ezzel a javaslattal kapcsolatosan, és a közelmúltban politikai szinten kiemeltük, hogy mennyire jelentős ez a fontos eszköz. Az a 2014. augusztus 30-ai Európai Tanácson elhangzott, hogy felkérjük a társjogalkotókat, hogy dolgozzanak azon, hogy az év végéig megállapodásra jussunk. És a közelmúltbeli munkálatokra is utalnék, amelyek a Freuen Fighters vita keretében zajlottak, ahogyan ön emlékeztetett erre elnök úr. Ahogyan a jelentéstevő Kirkhop úr is elmondotta, ezen fontos eszköz szerintünk a bűnözés és a terrorizmus súlyos jelenségeinek leküzdésében nyújthat segítséget, és elkötelezettek vagyunk elnökségként, hogy a társjogalkotóval együttműködve gyorsan megállapodásra jussunk, amely lehetővé teszi majd ezen eszköz elfogadását. Valamennyi rendőri erő megerősíti, hogy nagyon fontos eszköz lenne ez, és kihatással bírna ezen súlyos jelenségek elleni küzdelemre. És teljes mértékben tudatában vagyunk sok parlamenti képviselő, illetve ezen szakbizottság képviselőinek aggodalmait illetően a magánélethez való jog vonatkozásában. Dolgoznunk kell tehát a közös megállapodás elérésén, amely ezen aggodalmak meghaladását is lehetővé teszi majd, és remélhetőleg ez hamarosan bekövetkezik egy közös megoldást találva. Köszönöm, elnök úr. Thank you. now I'm um, hand over... Köszönöm. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót említve, hogy Mavropolis biztos úr december 3-án meghívtuk, és a PNR kérdéskörről is szeretnénk vele beszélgetni. Megadom a szót a bizottság képviselőjének, Viktornak. Thank you very much, Mr. Victoria. Good morning, honorable members. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni önöknek azt, hogy a bizottság is lehetőséget kapott, hogy nyilatkozzon néhány szó erejéig ebben a fontos témában. Különösen örülünk annak, hogy Erről a dossziéről most folyik ismét a vita, folytatódik a vita itt a szakbizottságban. Ami a bizottságot illeti, mi továbbra is támogatjuk azt az érvelést, ami meghúzódik a szabályzat, a javaslat mögött. 2011-ből származik, származik ez. És ahogy azt Avramopoulos biztos úr is elismerte, amikor a meghallgatására sor került a bizottság előtt, egyértelmű, hogy ezt a javaslatot körültekintően kell megvizsgálni, figyelembe véve azon elveket és kritériumokat, amelyeket az adatvédelmi irányelv témájában a bíróság ítélete tartalmaz. Ugyanígy meg kell vizsgálni ezt azon iránymutatások alapján, amelyeket az alapvető jogok ügynöksége adott ki, hogy arányos legyen a PNR adatok felhasználása. Úgy gondoljuk, hogy az irányelv teljes mértékben meg kell, hogy feleljen az alapvető jogok kartájának, és garantálnunk kell, hogy az Európai Bíróság előtt is megállja a helyét. Következésképpen elnök úr, a bizottság kész arra, hogy együttműködjön a társjogalkotókkal, hogy segítséget nyújtsunk, amikor kidolgozzuk ezt a javaslatot. Ez összhangban van az általam említett bírósági ítélettel, és biztosítsuk azt is, hogy a kilátásba helyezett intézkedések arányosak lesznek az egyéni alapvető jogok védelme szempontjából. Jelenleg a bizottság szolgálatai értékelik ezt a javaslatot az általam említett aspektusok fényében. Folyik a belső konzultáció a bizottságon belül, azzal a céllal, hogy meghatározzuk, mi legyen a legjobb út az arányosság céljának eléréséhez. Ön is említette, elnök úr, Avramopoulos biztos részt vesz a december 3-ai LIBE ülésen, és akkor fogja ismertetni önöknek a konkrét elképzeléseket a későbbi lépésekről. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Az árnyék jelentéstevőket szeretnénk most meghallgatni, abban a sorrendben, ahogyan azt kezdetben mondtam. Egy árnyék jelentéstevő, Axel, szót kértél, ugye? Igen. Hát te vagy az utolsó. Először Birgit Cipel következik. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány általános megjegyzést tenni bizonyos olyan kérdésekről, amelyek nem csak kizárólag a PNR rendelkezésekhez, hanem más rendelkezésekhez is kapcsolódnak. Ha visszaemlékeznek a ma délelőtti és a múlt heti vitára, amikor Robert Wainwright a Europoltól eljött az ülésünkre, hallhattuk, hogy van még mit javítani, ami a tagállamok közti információ áramlást illeti, valamint a tagállamok és az európai ügynökségek közti információ áramlás tekintetében is. És a múlt héten is hallottuk, hogy nem minden intézkedés, amelyet meghoztunk a bűnüldözés céljából, ezeket a tagállamok nem használják ki teljes mértékben. Az egyik Észrevételem tehát az, hogy biztosítanunk kell, hogy a hatályos, a létező intézkedéseket teljes mértékben felhasználjuk, mert csak így tudjuk megállapítani azt, hogy szükség van-e további intézkedésekre, illetve milyen mértékben tudnak ezek többletértéket képviselni a bűnöldözés során. Időközben ugye megszületett az Európai Bíróság ítélete az adatvédelmi irányelvről. Egy másik nem vagyok jogász, de némileg azért bosszant, hogy az európai irányelv már nincs hatályban, azért mert a bíróság azt nyilatkozta, hogy az európai jogszabályokkal és értékekkel nincs összhangban. A nemzeti irányelvek ugyanakkor, amelyek nagyon hasonlítanak az európai irányelvhez, továbbra is hatályosak, noha a tagállamok, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztak, ugyanazon értékek és jogszabályok mellett tették le voksukat. Has, hangsúlyozom, hogy nem vagyok jogász, de bosszantó számomra ez a helyzet. Timothy Kirkhope megemlítette, hogy több, intézke, több tagállam egy PNR rendszer kidolgozásán munkálkodik. De ha a tagállamok nem fontolják meg az Európai Bíróság ítéletének következményeit, akkor ez a mi feladatunk, ellenőriznünk kell tehát, hogy a bíróság ítélete hatással van-e a PNR intézkedésekre, és ha igen, mennyiben, milyen mértékben. Ezért óvatosnak kell lennünk. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy ki kell várnunk egy új adatvédelmi adatok tárolására vonatkozó irányelv megszületését. Körkop úr azt mondta, hogy ez hosszú időt vehet igénybe. De sajnálom, ennek nem az az oka, hogy az Európai Parlament késlekedett, mert egy hosszú vitát követően képesek voltunk egy közös határozatban megállapodni. Noha, nagyon eltérőek voltak eh, kezdettől fogva az álláspontjaink. A tagállamok azok, amelyek eh, ráléptek a fékre, és eh, nem állnak elő egy döntéssel. Tehát ha ők új intézkedéseket akarnak kidolgozni, vagy az adatok tárolásával, tárolását kívánják szabályozni, akkor nekik kell lépniük. Hallottuk ma reggel és a múlt héten is Rob Wainwright álláspontját. Meggyőződésem, hogy a közös szabályok nem csak a rendeletben, hanem az irányelvben is, ezek nem terhet jelentenek, hanem szükségesek ahhoz, hogy közös szabályokat hozzunk, és kölcsönös elismerést érvényesítsünk a, a bűnöldözés terén. Tehát szükség van további intézkedésekre. A tagállamokon van a sor, ha ők egy gyors, gyors döntést szeretnének, akkor először tegyék meg a kötelességüket. Egyelőre ennyit szerettem volna általánosságban ebben a témában. Okay, next is... Rendben. Jan Albrecht a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is, hogy tájékoztatott a fejleményekről. Azt kell mondjam, hogy először is sajnálom, hogy az adatvédelmi biztos nem jött el, és nem tudja ismertetni a az álláspontját ezen jogszabályról, mert ez nagyon hasznos lenne számunkra. Talán egy későbbi alkalommal ezt meg tudnánk oldani. Egyébként nagyon fontosnak tartom megérteni azt, hogy senki sem ellenzi a jobb információt cserét, a bűnöldöző hatóságok között, hanem éppen ellenkezőleg mindannyian, vagy legalábbis a legtöbb képviselőcsoport megállapodott, egyetértett a, az információcsere témájában, ez szükséges a rendészeti szervek számára, tehát sürgősnek tartjuk a helyzet javítását. Azt kell mondjam, hogy én nagyon nagy nyomatékkal támogattam ezt, mert határozott meggyőződésem, hogy az, esetek, az eseti alapon megtörténő információ cseréről van itt szó, ez pedig nem működik, és az információ, a rendelkezésre álló információ áramlása nem megfelelő a hatóságok között, így ezt nem lehet felhasználni a súlyos határon átnyúló bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben. Az irányelv javaslat nem az információ megosztásáról, hanem az információ tárolásáról szól. És az adatok tárolásáról szóló irányelvben mondott véleményt a bíróság. Hallhattuk, hogy Avramopoulos biztos figyelembe veszi, hogy éppen ezért valószínűleg át kell gondoljuk a PNR adatok összegyűjtésével kapcsolatos álláspontunkat is. Nagyon fontos, hogy először a jogi környezetet értékeljük, hogy megállapíthassuk, merre kellene és merre lehetne mennünk. Szeretném felidézni az ítélet központi részét, amit nagyon fontosnak tartok ebben a vonatkozásban. Az 59-es pont, és idézem, továbbá még arra törekszünk, hogy hozzájáruljunk a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez, az irányelv nem követeli meg azt, hogy az adatok és a közbiztonság elleni fenyegetettség között arányosság lépjen fel, és ez nem korlátozódik arra, hogy egy konkrét idő területre, vagy egy konkrét földrajzi térségre, vagy egy konkrét emberi csoportra korlátozódjon ez. Súlyos bűncselekmény esetében, vagy olyan személyekre korlátozódjék, akik az rájuk vonatkozó adatok tárolása által hozzá tudnak járulni a súlyos bűncselekmények elleni küzdelemhez. Ez tehát egy követelmény, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatos, és az utas nyilvántartási adatokra is. Az ilyen adatoknál nincs egy idő tartam, egy földrajzi térség, vagy egy konkrét csoport nem szerepel ilyen korlátozás, hanem minden utasra vonatkozik, aki az Európai Unióba utazik, vagy elhagyja az Európai Uniót még az Európai Unión belül utazó személyekre is vonatkozik, és az ilyen esetekben kerül sor az 5 évig tartó adat tárolásra a tanácsálláspontja szerint. Tehát én ebből az ítéletből nem olvasom ki azt, hogy visszatérhetünk a normális kerékvágáshoz. Nem hiszem, hogy folytathatjuk minden további nélkül. Ezért én természetesnek tartom, hogy amíg az Európai Bizottság értékeli ezt a helyzetet, megrendünk számukra a lehetőséget, hogy átértékeljék a megközelítésüket, és ne tegyenek úgy, mintha folytathatnánk a munkát egy olyan javaslatról, amely nem felel meg a feltételeknek. A jogi szolgálathoz is intéztünk kérdéseket, meg kellene várnunk, míg a jogi szolgálat eljön ide és ismerteti a szakvéleményét, még mielőtt értékelnénk azt, hogy mennyi mozgásterünk van ahhoz, hogy további szabályokat dolgozzunk ki az adatok tárolásával kapcsolatban. Hangsúlyozom megint, hogy nem ellenzem, sőt nagyon is támogatom azt, hogy egy jogi keretet dolgozzunk ki az információ csere céljából, olyan adatokra vonatkozóan, amelyek már most is az információcsere tárgyát képezik a bűnöldöző szervek között. Ezt nem ellenzem. Itt egy kiegészítő jellegű, kötelező tárolásról van szó. Ez az, ami problémát jelent, és éppen ezért kell a bíróság ítéletét értékelnünk. Okay, um, next. Um... Köszönöm. Az árnyék előadóknak sok időt adok, mert most először beszélünk erre, erről a dologról kollégák viszont mostantól kezdve kérném, hogy kicsit összefogottan beszéljenek. Kornélia következik, GUE árnyék előadó. Köszönöm szépen, Claude. Körben forgunk, láthatjuk minden szakbizottságban, szinte az EU PNR-ról vitázunk, és mindig ugyanarra a végpontra jutunk, és kiinduló pontra meg kell állapítanunk, hogy van egy bírósági ítélet, amely nagyon világosan kijelenti, hogy az előzetes adattárolás, mint ahogyan az irányelben jelenleg szerepel, nem egyeztethető össze az EU-s jogalkotással. Ez semmisnek nyilvánul. Azt hiszem tehát, hogy ezen az alapon már nem léphetünk előre. A 29-es létrejött munkacsoport jelentése már 2011-ben világosan kijelentette, hogy tartalmi szempontból nem észre az EU PNR és olyan kritériumokat szabott ez a jogszabály meg, mely szerint csak bizonyos adatok, tehát nem általános adatok, hanem bizonyos adatok gyűjthetőek és tárolhatóak. Egyrésztről azt mondták, hogy az alapvető jogok kártyának betartása szükséges alapként egy ilyen fajta tároláshoz egyáltalán, és az egyedi alapot kell betartani, és a másik pedig a push eljárás. Tehát ez már a 29-es cikk értelmében létrejött munkacsoport kijelentései között szerepelt, és egy közelmúltbeli dokumentumban, amelyet elfogadtak, ott világosan szerepel az, hogy az arányosság és az, tehát az arányosság esetében meg kell vizsgálni ezen intézkedéseket, amelyek már fennállnak, és amelyek újak lehetnek, és az arányosság elve szerint kell ezeket az intézkedéseket kialakítani. Az lenne a kérdésem, hogy valaha is értékelésre került-e, hogy a régi fennálló intézkedések milyen hatást fejtenek ki, és hogyha ez az értékelés megtörtént, ez lenne a kérdésem a tanácshoz és a bizottsághoz, akkor tudni szeretném, hogy mi lett ennek az értékelésnek az eredménye, és mely intézkedések azok, amelyek nem hatékonyak, hol vannak a hiányosságok, és miből adódik egy ilyen intézkedés szükségszerűsége. A második dolog az értékelések eredménye tekintetében ezek itt vannak, ezek hozzáférhetőek-e, vagy nem is végeztek értékelést. Ezt szeretném tudni a bizottságtól és a tanácstól, és aztán mindig felvetődik itt az az érv, hogy a tagállamokban már PNL rendszereket alakítanak ki, és emiatt kell harmonizálnunk. Emlékszem arra, hogy az EU és a parlament is ö, hibet követett el, hogy ö, 15 milliót bocsájtott rendelkezésre ilyen intézkedésekre, anélkül, hogy erre alap lett volna. Tehát 15 milliót küldtünk a tagállamokba, és aztán kérdés az, hogy hogyan is alakuljon ki egy egységes rendszer. Azt mondják, hogy egy egységes rendszerre van szükség, és úgy vélem, hogy ez egyfajta elvesztegetett vita értékelésre van szükség, anélkül nem vagyok hajlandó arra, hogy bármit is tegyek, akár az EU PNR, vagy bármilyen egyéb PNR rendszer tekintetében, akár Kanadával, akár más országgal. Azt hiszem, hogy tiszta vizet kell öntenünk a pohárban, nélkül nem léphetünk előre. Okay, thanks, Cornelia. Shadow for the Audi is um, Sophie Intervelt. Sophie. Yes, thank you, Chair. Um... Köszönöm. Sophie Entrát. Köszönöm. É, nekem kicsit elegem van abból, hogy erről vitatkozunk, megint napirendre került ez a téma. Tavaly vezettünk, nem lá... tavaly szavaztunk és leszavaztuk. Nem látok új elemeket a javaslatban. A platform, amiről Cornélia most beszélt, egy-másfél éve egy tagállam volt, amelynek egyáltalán volt PNR rendszere, az Egyesült Királyságnak, a többi tagállamnak nem volt. Azóta az Európai Bizottság és Cornélia nagyon udvariasan fogalmazott, eh, finanszírozta a nemzeti rendszerek eh, nemzeti rendszerek létrehozását. Szerintem ez megvesztegetésnek minősül, mert eh, azért adtak pénzt a tagállamoknak, hogy létrejöjjenek azok a nemzeti rendszerek, amiket aztán majd harmonizálni kell, és lesz oka az irányelvnek. Én ezt megvesztegetésnek hívom, és guztustalannak tartom ezt, mint a politika csinálás vagy a jogalkotás módját. Emellett az Európai Bizottság maga is belátja, hogy a tagállamok egy része nem rendelkezik megfelelő jogalappal Eh, az információ összegyűjtésére. Én egyébként a bizottságtól megkérdeztem, hogy mik a pontos részletei a finanszírozásnak országonként lebontva eh, és elemezve. És ezt az információt a bizottság azóta sem adta át nekünk. Ami az EU irányelv melletti érveket illeti, eh, nyilván a tagállamok nemzeti PNR rendszerüket létrehozhatják, létre is hozzák, megtehetik, cserélhetnek adatokat is, ha akarnak. Miért van szükség EU irányelvre? Nos, azért, mert olyan tagállamok, akik, amelyek egyelőre nem akarnak ilyet felállítani, innentől kezdve kötelezve lesznek arra, hogy felállítsanak PNR rendszert. A holland parlament hatalmas többséggel leszavazta a holland igazságügyminiszter PNR rétrehozására vonatkozó javaslatát. A holland parlament nem tudja, hogy valójában jogalap nélkül évek óta a hátuk mögött már most is folyik adatgyűjtés Hollandiában. <clears throat> Tehát ez szubszidiaritás kérdést is felvet. Nem látom be, hogy miért kellene kötelezni a tagállamokat arra, hogy ilyet létrehozzanak. És itt most csatlakozom Jan Albrechthez, amennyiben e, ilyen sok nemzeti rendszer létezik, akkor valóban e, előbb-utóbb kötelező lesz a harmonizáció, és annak majd kell, hogy legyen egy jogalapja. De most úgy látom, hogy be akarnak csapni, csőbe akarnak húzni bennünket az irányelv indoklása is állandóan változik. Egyszer azt mondják, hogy a terrorizmus elleni fellépés, majd a szexuális bűncselekmények elleni fellépés, majd közegészségügy, majd megint terrorizmus, majd dzsihádi harcosok, akik dzsihádista harcosok, akik Szíriába utaznak, ez ellen való fellépés. Szeretném tudni, hogy miről is szól ez az egész. Én az új indoklást, magyarázatot, miszerint azonosítani akarják a dzsihádi harcosokat, akik úton vannak Szíria felé, Nos, ezt nem tartom elég hitelesnek, mert eh, még ha ez a parlament meg is szavazza hamarosan az EU irányelvet, eh, azt a tagállamoknak még végre kell hajtaniuk, és az jó sok időbe fog majd telni. Hadd emlékeztessem a kollégákat, akik nem voltak még itt az előző ciklusban. Emlékszem arra, hogy eh, hogyan tolták le a torkunkon a három hónap alatt az, adat, az adat tart, adatmegőrzési irányelvet, azt mondták, hogy a bűnözők elleni fellépéshez szükséges. Évekkel később derült ki, hogy a tagállamok végre se hajtották ezt az irányelvet, tehát úgy tűnik mégsem volt annyira sürgős. Ehm, tehát ezzel kapcsolatban egyetértek az előttem szólókkal. Amennyiben tényleg sürgős dologról van szó, akkor én a tagállamoknak azt mondanám, hogy kapjátok össze magatokat, és ehm, hozzátok létre az adatvédelmi adatvédelmi irányelvet, hogyha tényleg olyan fontos, szerintem nem olyan fontos nekik, én kezdem elveszíteni a bizalmamat. Raporter Kirkop, Kirkop raportőr azt mondja, hogy ez nem reális. Szerintem, ha akarják, a tagállamok megtehetik, nagyon gyorsan tudnának döntést hozni, mert a múltban ezt már bebizonyították. Tehát ha adatvédelmet akarnak, akár holnap megállapodhatnak, mert a parlament már egy modellt felállított erre, semmi akadálya nem lenne ennek a lépésnek. Szofi, lejár az időnk. Azért szeretném elmondani, amit, amit elkezdtem. Ami a szükségességet illeti, nem láttam még igazi bizonyítékot a szükségességre. A PNR adat persze hasznos, de ez nem azt jelenti, hogy szükséges. Tehát be kell bizonyítani, minden egyes célra vonatkozóan a szükségességet kábítószerkereskedelemre, emberkereskedelemre ez hasznos lehet, de ez azért nem terrorizmus és nem közegészség ügyi kérdés, azokra nézve is be kell bizonyítani. Még anekdotális bizonyítékot sem nagyon kaptunk, amit kaptunk, az pedig nem nagyon meggyőző. <clears throat> A rendvédelmi szervek egyébként hozzáférnek ezekhez az adatokhoz. Nincs okuk arra, hogy ne férjenek hozzá, csak egész egyszerűen nem osztják meg egymással, már pedig ez egy nagyobb probléma. Mindjárt befejezem, elnök úr, de azért tényleg szeretném egyszer végigmondani mindazt, amit akarok. És elvi kérdés. Körkop úr azt mondja, hogy érti az érzékenységeket, mert egyes tagállamokban az államnak nagy felhatalmazása volt a polgárok ellenőrzésére, de már nem tesszük. De egy tagállam, amit ön nagyon ismer, újságírók, újságírók megfélemlítésére használja a terrorizmus elleni törvényeket. Tehát kérem, nagyon figyeljünk oda, és legyünk nagyon óvatosak. To Axel, he's gonna get, um... Axel ugyanannyi időt kap, mint a többi árnyék előadó, de ez azt jelenti, hogy a többi hozzászóló nagyon kevés időt kap, mert azt is akarom, hogy Timotinak is legyen ideje arra, hogy összefoglalhassa. Itt most egy eszmecseréről van szó. PNR-ről most először. Kérem, mindenki legyen türelemmel. Axel, nyugodtan, amennyi időre szükséged van, ugyanannyit kapsz, mint a, a többi árnyék előadó. Die Arbeit der... Nos, a bűnöldöző hatóságok munkáját jelenleg gátolják, hogyha lehetővé teszük számukra, hogyha nem teszük lehetővé a megfelelő adatelemzés számukra. Jelenleg a modern bűnüldözés az hozzátartozik az is, hogy az adatelemzésből levonjunk felismeréseket, és a bűn üldözők mind autóval járnak, miközben ö, a bűnözők autóval járhatnak, miközben bűnöző, bűnüldöző hatóságok gyalog kell, hogy üldözzék őket. Tehát ö, a bűnüldözésnek megvannak a funkcionális határai a büntető jog területén, funkcionális határainkba ütközünk már, röviddel azelőtt vagyunk, hogy bizonyos területeken a bűnüldözés már nem lesz lehetséges, mert bizonyos adatok már nem hozzáférhetőek. Éppen ezért jogalkotóként véleményem szerint fel vagyunk szólítva arra, hogy ezt az egyensúlyt, tehát a jelentős adatokat, amelyekre szüksége van a bűnüldözésnek, az adatvédelem tiszteletben tartásával bocsássuk rendelkezésre. De meg is kell mozdulnunk. Itt van a szervezet bűnözés, a terrorizmus, a jobb vagy baloldali szélsőségesek. Ezek ijesztő méretet öltenek a közelmúltban, és mi arról vitázunk, hogy arányosan hogyan lehet mindezt kialakítani. A ö, ö, rendszerünk ellenségei pedig abból profitálnak, hogy mi nem tudunk előrelépni. Két út van, vagy az adatgyűjtés ellen vagyunk, ezen bűnüldözési terület így nem léphet előre, vagy pedig, ami észszerűbb lenne, lehetővé tesszük az adatok felhasználását, és akkor meg lesznek a megfelelő ellenőrzési eszközök, vagy biztosítékok annak érdekében, hogy a polgárjogokat védjük és az adatvédelmet megerősítsük, illetve a visszaélést leküzdjük amit mindig feltételezünk. És így módon az arányosságot is megfelelően nyomon tudjuk kísérni. Volt egy megfelelő bírói testület, az adatok anonimizálásáról is szó esett, a tárolási időről, az értékelésről, az adatok törléséről. Mindezt befolyásolhatjuk, és meg is tesszük, hogyha elő tudunk lépni egy kicsit ezen a területen. Az előzetes adattárolás ide tartozik annak összességében, még egyszer utalok arra, hogyha a bűnüldözés nem ér, nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz, akkor feladjuk az állam bűnüldözési monopóliumát. És a bíróság nem zárta ki, hogy az előzetes adattárolás adatait nem lehetne használni, ha megfelelő biztosítékok rendelkezésének akkor ezt meg lehetne tenni, és az egy észszerű eljárásmód. A utas adatok tekintetében vannak szemléletes példák az USA-ból, Nagy-Britanniából, és ezek megmutatták, hogy sikeres ez az eljárás. Megfelelő felismerésekre lehet jutni ezekkel, éppen ezért szükséges lenne ezek bevonása ebbe az adatelemzési portfólióba. Tehát nem lenne szabad előzetesen ezeket kizárni, hanem inkább biztosítékokra van szükség, ezeket kell észszerűvé alakítani. De amit nem akarunk általánosságban, az az, hogy azt kockáztatjuk, hogy nem lesz európai szabályozás ezen a területen, tehát a tagállamok önállóan készítenek valamilyen jogszabályt, és azért teszik ezt, mert mi nem vagyunk képesek európai szintű jogszabályt létrehozni. És ha ezt megteszik, akkor támogat, kutatási forrásokat is kapnak ezen a területen. Az adatvédelem, adatvédelmi rendelkezésünk nem feltétele itt ennek a területnek, mert az adatvédelem csak a jogszerű kezelését szabályozza a személyes adatoknak, de nem szabályozza a bűnüldözést annak összességében. Éppen ezért meg kell néznünk, hogy milyen módon tudjuk ezen adatok felhasználását lehetővé tenni. Mert a tagállamokban sem lesz meg, vagy ez megtörténjék, ez a polgárok számára sem lenne jó, mert nem lenne egységes adatvédelmi jogszabály, és a bűnözés leküzdése szempontjából sem lenne ez jó, hiszen nem tudnánk előrelépni. Mindig csak az arányosságot vizsgálnánk, anélkül, hogy erőfeszítést tennénk, hogy ezt az arányosságot megfelelő intézkedésekkel biztosítsuk. Köszönöm, Axel. Van egy kis problémánk. Szeretném, hogy Timothy Kirkhope is visszatérjen nem csak ezekre a felvetett pontokra, hanem a további eljárásra is. Avramopoulos biztos december 3-án amúgy is ismerteti ezt a helyzetet, és válaszol arra a kérdés, válaszolván ugye arra a kérdésre is, hogy miért tűztük ezt a pontot ismét napirendre. rendre egy kisebb problémánk van, ugyanis le kell zárnunk az ülést 12 óra 30-kor, már csak néhány percünk van addig, de még hatan kértek szót. Azt szeretném kérdezni ezen kollégáktól, hogy segítene valaki, és lemond-e a felszólás idejéről. Anna Carlos, köszönöm. Mivel az árnyékletéstevők már mindenki nevében beszéltek, szeretném tudni, hogy ki hajlandó még lemondani a felszólás idejéről. Tomácsics asszony, köszönöm szépen, nagyon röviden, 30 másodpercben. A biztonság túl fontos ahhoz, hogy lemondjunk róla, a jog érvényesülése mellett kell ezt azonban érvényesítenünk. A PNR kapcsán pedig fontos elkerülnünk azt, hogy illetéktelen kezekbe kerüljenek az adatok. Ha a PNR megfelelően működik, akkor megelőzhetjük azt is, hogy kiskorúak, ahogyan azt a közelmúltban tapasztaltuk, az EU-ból Szíriába utazzanak. Köszönöm, Tereza. 30 másodpercben. Díaz de Mera úr. Igen, kap egy percet. Díaz de Mera úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom kisegíteni önt, mivel elhangzottak már ellene és mellette szóló érvek is. Szeretnék egy gondolatot megosztani önnel arra vonatkozó, hogy hogyan tudnánk megoldani ezt a helyzetet. Noha nem rejtem béka alá, hogy én támogatom az európai PNR rendszert és annak a helytállóságát is. Itt van ugye az ítélet, április 8-ai kertezésű ítélet, ezt figyelembe kell vennünk. És a bizottság pedig április 25-én döntött az ítélet hozatát követően. Emlékeztetnék arra, hogy a zöldek kérése alapján 30-25-5 arányban jön ki ugye az eredmény. Kérdés azonban, hogy most mit tehetünk. Én úgy gondolom, hogy legálisan, pusztán két alternatívánk van. Az egyik az lenne, hogy itt van ugye ez a jogalkotási javaslat, Kirkhope úr ismét előterjesztett egy jelentést előadóként, ha szeretne módosítani bizonyos aspektusokat, figyelembe véve az április 8-ai bírósági ítéletet, és akkor megnyithatnánk a módosítók előterjesztésnek előterjesztésének keretét, hogy a képviselők a határidők nyilatkozzanak. A második lehetőség pedig az Európai Bizottság, amely fontolgatja most ezt a helyzetet, és nagyon sokat szokott gondolkozni az Európai Bizottság, elgondolkozhat azon, hogy módosítaná az eredeti javaslatát. Ebben az esetben persze meg kell várnunk ezt a javaslatot, és majd akkor megint csak Kirkhope úr, mint előadó, venni a kezébe a szálakat, és folytatnánk a szokásos utat. Mi a jelenlegi forgatókönyv? Tudom, hogy Kirkhope úr arra azt szeretné, hogy a soron következő napokban egyeztet az árnyék jelentéstevőkkel arról, hogy mit tegyünk a továbbiakban. De addig mi a menetrend, elnök úr? Itt van ugye a mai eszmecsere, aztán Kirkhope úr egyeztet az árnyék jelentéstevőkkel, december 3-án pedig eljön hozzánk a biztos Dimitris Savramopoulos, Miért is jön el? Alapvetően azért, hogy véleményt mondjon, nyilatkozzon arról, hogy az Európai Bizottságnak mi az álláspontja az április 8-ai bírósági ítéletről. December 3-án és 4-én itt lesznek, itt lesz ugye a francia belügyminiszter, és vagy a német belügyminiszter minden bizonyal eljön, hogy arról beszéljen, hogy milyen hatással van egy európai PNR, és mi a kockázata, milyen fenyegetést jelentenek az úgynevezett harcosok. 11-én, december 11-én pedig a parlamenti jogi szolgálata a parlament jogi szolgálata ismerteti majd a jogi szakvéleményét arról, hogy hogyan tudjuk az április 8-ai ítéletet az irányelvhez igazítani. Hát elnök úr, ez a helyzet, ez van. És mi az, ami most a kezünkben van? Egyfelől szükségünk van arra, és erről már beszéltük, ugye 25-30 vagy 30-30 arányban itt van ez a döntés egyfelől, másfelől pedig ott van a bírósági ítélet, amelyet nem hagyhatunk figyelem, figyelmen kívül. Számolnunk kell ezzel, úgyhogy a jogalkotási útat ez már felvázolja. Ön pedig, elnök úr, majd megfelelő módon kell, hogy irányítsa ezt a folyamatot. Köszönöm. Köszönöm Diaz de Mera, és köszönöm, hogy az eljárás eljárásbeli kérdésekről nyilatkozott Timothy. Szeretném most megadni neked a szót. Nehéz feladat előtt állsz. Nem szeretném, hogy végigvedd az árnyékrendtéstevők összes megjegyzését. Tereza, lemondasz a felszólalás jogáról? Tereza, azt szeretném kérni tőled, hogy lemondj, hogy mondj le a felszólás jogáról. Nincs, nincs időnk, nincs több időnk. Nem, nem, persze, hát ha szükséges, ha nem gond, majd máskor kárpótolunk ezért. Szeretném Timetinak megadni a szót, mert a tag, tolmácsok minden bizonyal ajándékoznak nekünk néhány percet. Timothy parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm, nem akarom sokáig itt tartani a tolmácsokat. Öt perc, mondja az elnök. Nos, ami a raportőrnek rendelkezésre áll, eh, állt, az nem volt elég arra, hogy mindent eh, átvegyek, illetve most átvegyek mindent, majd az árnyék előadókkal felveszem a kapcsolatot, eh, és néhány kérdéssel kapcsolatban tárgyalhatunk. Nem tudom, hogy közvetlenül ez menne. Annyit azonban itt most elmondanék, hogy ugye a beszédek egy része újdonságokat tartalmazott, más részük nem tartalmazott újdonságot. Ugyanakkor a, a dolgok mennek előre. Nagyon más a helyzet, mint egy éve vagy két éve. Sokkal nagyobbak a veszélyek, mint egy vagy két éve. Sophie, minden egyes személy, aki járt itt a közelmúltban, az tudja, hogy milyen veszélyek és bűnözés és kockázatok vannak, és mindenki, aki itt járt, azt mondta, hogy az EU-PNR nagyban megsegítené a rendvédelmi szerveket, és én azt gondolom, hogy ez egy elég fontos dolog. Én jogalkotó vagyok, egy konkrét országot képviselek, ugyanakkor amiről itt most szó van, az legalábbis ebben az esetben, nem arról szól, hogy nemzeti önzések működnek, dolgoznak bennünk, hanem az összes európai polgár érdekeit akarjuk szolgálni, standardokat akarunk létrehozni. Nem szeretem azt a szót használni, hogy álszent, de most fogom. Álszentnek találom, hogy csak az adattárolásról beszélünk itt, ami fontos kérdés. Ugyanakkor Sofia az EU utalta az alapvető jogok kartájára. Valójában ugyanazok a ugyanazok a standardok, vagy még eh, erősebbek, eh, mint amit az Europol rendeletben eh, megfogalmazunk, vagy amit a negyedik pénzmosási irányelvben megfogalmazunk. Te jó ég, ugyanezeket az érveket ott nem használják a javaslat ellen, ahol valójában mi most több információt követelünk, <clears throat> a pénzmosási irányelve több adatról van szó. És aztán azokat a kérdéseket, amiket itt feltesznek, ott nem teszik föl. Miért van ez a kettős mérce ebben az ügyben? Miért nem egy mércével mérünk? Ugyanezt csináljuk akkor az Európol rendelettel, ugyanezt csináljuk a, a másikkal, amit az előbb mondtam. Ha logikus, akkor így járunk el. Ne csak azzal, amit most én viszek ezt a témát eléggé idegesítőnek tartom azt, hogy én, amikor nagyon nyílt voltam mindenkivel, és standardokat, illetve garanciákat akartam létrehozni, akkor Persze, azokat a védintézkedéseket majd alkalmazni fogjuk, amiket korábban is már eh, létrehoztunk. Én javaslom tehát, hogy lépjünk előre. Köszönöm azoknak, akik arról beszéltek, hogy hogyan lehet előre lépni, eh, ezt megfontolom. Ugyanakkor tényleg úgy gondolom, elnök úr, hogy rendkívül fontos dologról van szó. Eh, két és fél éves Két és fél éve foglalkozom ezzel a témával. Sophie nem tett, Szofinak nem tetszik, hogy a napi renden van. Szofinak egy sor anyaga volt a napirenden azóta, miközben én nekem csak egy ilyen rohadt jogszabálytervezetem van, amit, amit én viszek. Lehet, hogy Szofit soha nem fogom tudni meggyőzni, de azért azt ne kérdőjelezze már meg, hogy én valamit a napirendre teszek, holott az ő dolgai, amiket ő visz a napirendre, na azokat én gyakran nem tudom megérteni. Tehát kitartok a lehető legalaposabban átgondolom majd azokat, amit hallottam, és köszönöm, hogy időt kaptam. Köszönöm, Timothy. Csak szeretném megmagyarázni a kollégáknak, hogy a a flipping angol szó az a frusztrációt akarta itt most leírni. Nyilván nem volt váratlan az, amit az árnyék előadók itt elmondtak, illetve amit Timothy elmondott. A PNR most a legvitatottabb témája ennek a bizottságnak. Nyilván a koordinátorok erről majd beszélni fognak. Köszönöm, a, hálás vagyok a kollégáknak folytassák a megbeszéléseket. Jó volt eszmecserét tartani, és visszahozni ezt a kérdést a bizottság napirendjére. Köszönöm tehát az árnyék előadóknak és az előadónak is.